Ladies, gentlemen, colleagues, we need to get... Hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy a lovak közé csapjunk, és nekilássunk a munkának, hisz már így is közel 10 perc késésben vagyunk. Lássuk az első témánkat. A Karel de Hucht kereskedelmi biztos jelenlétében az EU, Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásról fogunk eszmecserét folytatni, a tervek szerint. Amint önök is tudják, 2011 márciusában parafálták ezt a megállapodást a tanács előtt van most az aláírás kérdése, áprilisra várható a megállapodás aláírása. Ezt követően az Európai Parlamentnek jóváhagyását kell még adnia. A Lisszaboni szerződés értelmében bármiféle nemzetközi megállapodás életbe lépéséhez, hogyha az Unió és egy harmadik fél között köttetik, az Európai Parlament beleegyezési jóváhagyása szükségeltetik, ha minden igaz, az egész eljárás idén őszre lezárulhat. Egy mini meghallgatás következik tehát most. Szeretnék mindenkit üdvözölni. Külön üdvözlöm Kolumbia és Peru alelnökét, akik szintén itt vannak közöttünk, megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Következzenek a szakértők. Elsőként Arjen van den Hoven, aki a nemzetközi kapcsolatok vezetője a Business Europe-nál. Adrian, ismét üdvözlünk. Eduardo Estevez, az Amerikai Szakszervezeti Szövetség szak, tanácsadója, a kollektív szerződéseket és a gyülekezési jogért felelős ILO szakértőt külön üdvözlöm, és végül, de nem utolsó sorban Karel de Hucht, az Európai Unió kereskedelmi biztosát természetesen. Angelino Garfront, üdvözlöm Kolumbia alelnöke, üdvözlöm, és Peru első alelnökét. Vice President uh, Marisol Espinosa from... Uh, Marisol Espinosa pedig peruból aki a balomon foglal helyet. Ezt a mini meghallgatást a következő szabályok szerint fogjuk lefolytatni, hölgyeim és uraim. Mivel korlátozott idő áll rendelkezésünkre, Javaslatom a következő. A hozzászólásokat két-három percre korlátoznánk, és ezt most komolyan is gondolom. A szakértőket akarjuk meghallgatni, nem a kollégák jól ismert véleményét. Persze szót kaphatnak a képviselő kollégáim is, de csak a legszükségesebb mértékben. Kezdem tehát először is meghívott vendégeinkkel. Hármójuk 7-7 percet kapnak. Amikor közelednek a 7 perchez, akkor majd 6 perc környékén fogok jelezni, hogy még egy percük van hátra. Ez igaz, Van der Hoven, Estevez és Horacio kollégákra egyaránt. De Hukt úr lesz a negyedik hozzászóló. Ő 10 percet kap, elé nehezebb belefolytani a szót. Azt hiszem, hogy ennyi elég is a szabályokról, lássunk hozzá. Elsőként Adrian van der Hovennek adom meg a szót, Business Europe nevében. Köszönöm, és parancsoljon. Thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma. A Business Europe támogatja a szabadkereskedelmi megállapodások elfogadását. Nagyon fontosnak tartjuk az Európai Unió szempontjából, hogy partneri viszonyt építsen Kolumbiával és Peruval. persze kiegyensúlyozott módon figyelembe véve a sajátosságaikat, és amennyire lehet gyakorlati módon, pragmatikus módon a regionális szempontokat és politikai szempontokat is. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy az európai gazdaság számára nagyon fontos Kolumbia és Peru, azon belül is a szabadkereskedelmi megállapodás. Nyilván mindannyian tudják, hogy ezeken a piacokon igen kemény versennyel kell szembenéznünk. Az ázsiai szereplők, Amerika, kemény versenyre kényszerítenek bennünket. Egy ilyen megállapodás lehetőséget nyújt az európai cégek számára, hogy a régióban tovább terjeszkedjenek. Azért hangsúlyozom ezt, mert azt látjuk ma, hogy Kolumbiában és Peruban a fejlettség, a növekedés, gazdasági növekedés igen magas, és a tőkeigényes struktúrákban ahol az európai cégek erősek, komoly befektetési lehetőségek vannak, gondolok itt az energiaiparra, itt hozzájárulhat Európa ennek az ágazatnak a fejlődéséhez, illetve az infrastruktúra fejlesztésben is részt vállalhatnak az európai cégek, akik különösen erősek, és így részt vehetnének egyes projektekben. Persze nem csak a befektetésről, hanem hagyományos kereskedelemről is van szó, ezért köszönjük a tárgyalóknak, a tárgyaló feleknek, hogy az európai ipar szempontjait sem hagyták figyelmen kívül, az európai cégek számára különösen fontos. Van egy-két dolog, amelyre szeretnék rámutatni ipari kereskedelmi szempontból. A bioüzemanyagok bioüzemanyagok terén, a normák, szabványok kapcsán mindenképpen az európai autógyártókkal egyeztetni kell, hiszen ezekhez az új normákhoz, szabályokhoz kell igazítani a kibocsátásokat és a motor befecskendező rendszerét. A textiliparban és a ruházatban a származási országra vonatkozó jelölési szabályok fontos, hogy Kolumbia és Peru élvezze eh, ennek a megállapodásnak az előnyeid, de többi ország nem szabad, hogy ezt kihasználja. A mezőgazdaságban is vannak pozitív várakozások. A borok és szeszes italok terén különösen fontos lehet ez a megállapodás, hiszen ez az Európai Unió fontos export terméke, ahol a földrajzi eredet védelem és címkézés terén nagyon fontos a megfelelő szabályok betartása. Amerika ezeken a piacokon igen komoly versenytársunk, ezért fontos, hogy Kolumbia, Peru és az Európai Bizottság a szolgáltatásokról szóló fejezetnek ennyire nagy figyelmet szentelt. A szolgáltatások fejlesztéséhez további beruházásokra van szükség, ez lehet a fejlődés titka. Talán szólnék egy pár szót arról, hogy mik a legkényesebb kérdések a gazdasági irányítás, a munkavállalói jogok, és így tovább. A Business Europe, ezt muszáj elmondanom rögtön az elején, támogatja az ILO szabályok végrehajtását, tiszteletben tartását, illetve az olyan nemzetközi szerződések tiszteletben tartását, amelyeknek eh, az Európai Unió tagállamai, Peru vagy Kolumbia részesei, hogyha ezt eh, aláírták, akkor alkalmazniuk is kell. Emellett a fenntartható fejlődési eh, fejezetet is támogatjuk, amelyek szerepelnek ezekben a szabadkereskedelmi megállapodásokban, és készen állunk arra, hogy a szociális partnerekkel legyenek azok szakszervezetek vagy civil szervezetek, hogy eh, a fenntarthatósági záradékot aktiváljuk. A fenntartható fenntarthatósági záradék alkalmazásával nem sok tapasztalatunk van, hiszen ez egy új jelenség, egy új eszköz. Talán ezt a fejezetet aktiválni illene minél hamarabb, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi munka vállaló és egyéb szempontból valóban érvényt szerezünk a szabályoknak. Amennyiben ezen intézkedéseket meg kell hozni a kereskedelem terén, azért, mert bizonyos fenntarthatósági kritériumokat, eh, környezetvédelmi vagy munkavállalói jogokra vonatkozó kritériumokat nem tart be Kolumbia vagy Peru, akkor azt kérjük, hogy a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel eh, mindenképpen konzultáljanak, mielőtt bármiféle intézkedést hoznak. Úgy érezzük, hogy a munkáltatói és szakszervezeti vélemények figyelembe vétele elengedhetetlen, mielőtt a bizottság bármiféle intézkedést hoz. Köszönjük szépen! Thank you, Adrian. Köszönjük! Valóban tiszteletben tartotta a hozzászólási időt, amiért külön hálás vagyok. Most Eduardo Estevez következik, aki az amerikai szakszervezeti eh, szövetség eh, tanácsadója, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszöntök mindenkit, nagyon örülök annak, elnök úr, hogy az önök szakbizottsága megszervezte ezt a meghallgatást, és meghívást kaptunk mi is. A TUCA tanácsadójaként a szakszervezeti szövetség eh, álláspontjáról szeretnék pár szót szólni hiszen folyamatosan figyelemmel követtük a szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalásokat. Remélhetőleg ez közelebb hozza országainkat, gazdaságainkat. Az elmúlt tíz évben nem a kiegyensúlyozott fejlődés irányába nagy haladást nem értünk el. az Európai Unió, illetve eh, Közép- és Dél-Amerika közötti együttműködés kiterjesztését fontosnak tartjuk más területekre. A szociális eh, kohéziót ugyanis erősíteni kell ebben a régióban. Ez a megállapodás, amikor eh, életbe lép, a hagyományos kereskedelemre is kiterjed majd, illetve emellett a szolgáltatásokra is a közérdekű szolgáltatásokra is. Az ETUK és e, nemzetközi megfelelője az elnök úr hozzászólását sajnos nem halljuk, hiszen nincsen bekapcsolva a mikrofonja. Valóban roppant gyorsan beszéltem, hogyha az elnök úr arra szólított fel, hogy lassítsak, akkor megpróbálom kicsit lassabban mondani. Yes. La y las demás organizaciones que he mencionado realizan... Tehát, ahogy azt mondottam, a madridi csúcs során a kormányokhoz fordultak az ETUK és más szakszereti szövetségek azért, mert az fenntartásaik voltak a ezekben az országokban történő eh, tapasztalható fejlemények miatt, például a kolumbiai helyzet miatt, ezért azt kérték a tagállamok kormányaitól, hogy ezt a szabadkereskedő megállapodást egyelőre ne írják alá. Fontosnak tartjuk mi is, hogy a fenntartató fejlődés mellett a munkahelyi eh, munkabiztonságot, eh, munkahelyi biztonság terén, a fizetések terén, az életszínvonal eh, terén, a munkakörülmények terén javuljon a helyzet Kolumbiában és Peruban is főként ilyen gazdasági növekedési helyzetben fontos, hogy ne csak a munkáltatók, hanem a munka vállalók helyzete is javuljon, hiszen a nemzetközi cégekkel szemben a szakszervezeteknek nem mindig van nagy szava. Az etukkal egyetértünk, a multi cégeket, nemzetközi cégeket nemzetközi mechanizmusokkal tudjuk kordában tartani, főként ilyen országokban. A regionális együttműködés itt nem működik, egyre inkább a kereskedelem illetve karibi latinamerikai országokkal folytatott együttműködés elsősorban politikai jelleget kezd ölteni a szabadkereskedelem égisze alatt. Aszimmetrikus folyamatokat figyelhetünk meg Aszimmetrikus folyamatokat eh, figyelhetünk meg a kereskedelemben az Európai Unió, illetve Latin Amerika és Karibi országok között, ezért sok kérdést eh, bilaterális módon tudunk csak megoldani. Kolumbiában a szakszervezetek elleni erőszak problémáját megoldani. Fontosnak tartjuk a kormányzat, a szakszervezetek és a munkáltatók érdekképviseletei közötti eh, megállapodás javultott a helyzeten, például a sztrájkhoz való jog elismerése, a szakszervezeti jogok megsértésének elismerése és megfelelő szankciók életbe léptetése eh, komoly javulást jelent. Ugyanakkor még eh, sokat tennivalunk, úgy érezzük, hogy sokszor csak üres szavakat hallunk a kormányzat erőszaktól, szakszervezeti vezetők megfélemlítése, eh, meggyilkolása sajnos még mindig gyakran előfordul. A kormánynak fel kell lépnie, mert eh, a szakszervezetek elleni erőszak eh, esetében nem lépnek fel kellő hatékonysággal. A kolumbiai főügyész dokumentumát még nem tudtuk érdemben megvizsgálni, amely pontosan erről szólt de a, ebből majd kiderül, hogy változott-e a helyzet. A munkavállalóktól túlzott rugalmasságot várnak, a kollektív szerződések teljes hiánya nagyon nehéz eh, helyzetbe hoz bennünket, és sajnos ez a megállapodás sem javít a helyzetem. Egyre nagyobb a veszély annak, hogy környezetvédelmi szempontból sem tartjuk eh, figyelem, tartjuk tiszteletben a jövő eh, nemzedékek érdekeit, az egyre nagyobb gazdasági növekedés csak a környezet tönkretételével jár. Itt gondolok elsősorban az túl, túl intenzív monokultúrákra a mezőgazdaságban, illetve a bányászatra, amely tönkre teszi a környezetet. Az éghajlat változás elleni harcról elfeledkezünk, az őslakosok jogairól elfeledkeztek, az alapanyagok túlzott kihasználása az erdő, írtás, azok az égető kérdések, amelyeket nem fog megoldani ez a két oldalú megállapodós, megállapodás. Az Európai Unióba áramlik elképesztő mértékben az alapanyag a Kolumbiából, és a mi véleményünket nem veszik figyelembe. A szakszervezetnek lenne javaslata, lenne megoldási ötlete, de minket figyelmen kívül hagynak. Az emberi jogokat, munkavállalói jogokat, a környezetvédelmi jogokat társadalmi nyomás miatt lábbal tiporják. Az Európai Unió azonban úgy tűnik, hogy e, ezeket nem veszi komolyan, mint hogyha e, neoprotekcionizmus árnya vetülne erre az egész megállapodásra. A civil társadalom, a szociális partnerek figyelmét, véleményét figyelmen kívül hagyják. Végül dióhéjban elnök úr még hozzáfűznék annyit, hogy a felsorolt érvek miatt azt kérjük, hogy ezt a megállapodást ne ratifikálják, hiszen megfelelő garanciákat nem tartalmaz. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a jövőben esetleg valami hasonló megállapodás um, szabályozhatja a kereskedelmet, például az Európai Unió és a kolumbiai kormány közötti kétoldalú kereskedelmi eh, eh, megállapodás formájában, de a szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi formájával, amely a munkavállalói szociális és környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyja, senkinek sem szolgálja az érdekét. Összefoglalva tehát, elnök úr, az álláspontunk a következő, nem támogatjuk ezt, közben látom lejárt az időm. So I should observe a level playing field. Thank Köszönöm, mivel mindenkinek szót szeretnék adni az egyenlő esélyek alapján, ön fele annyi idővel beszélt többet, mint amennyit előirányoztunk. Most pedig Horácio Grido úrnak szeretném átadni a szót az Iló részéről, aki Kleopatra Dombia Henry asszonyt helyettesíti, az ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Nemzetközi Munkaügyi Normák Osztályának az igazgatója. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, perui alelnök asszony, tisztelt kolumbiai alelnök úr. Szeretném elmondani, hogy eh, súlyos helyzet állt elő a kereskedelmi megállapodások során a munka vállalási megállapodások terén, ez már 20 éve tart, és bizonyos mechanizmusok hiányoznak. Igen fontos aláhúzni ebben a körben, hogy az ilónak nincs kompetenciája azt illetően, hogy megnyilatkozzon releváns dolog-e egy-egy állammal szabadkereskedelmi megegyezést aláírni, hiszen ez a nemzeti szuverenitás jogkörébe tartozik. A nemzetközi munkaügyi szabályokat be kellene tartani az iló elő előírásai szerint. Az ILO kiadott egy nyilatkozatot a szociális igazságosságról és a méltányosságról már néhány évvel ezelőtt, és ennek az a célja, hogy támogatást nyújtsunk tagjainknak, akik ezt kérik, és az ILO stratégiáját alkalmazzuk a két és több oldalú keretekben, hogyha ez összeegyeztethető a kötelezettségekkel egy-egy szervezet irányában. Ami pedig a munkával kapcsolatos záradékokat illeti és a mechanizmusokat. Ez egy jelentéstárgyát képezi szakértői bizottság működik, adhok bizottságokat is létre lehet hozni az ILO 24-es, 26-os alkotmány cikkeivel cikkeinek értelmében, és ez a szabad szakszervezet alapítás jegyében történik. Ami a szakszervezeti szabadságot illető, hogyha nem írta alá egy állam ezt a megállapodást, akkor ez nem kötelező érvényű ránézve megfigyelhetjük, ami az ellenőrzést és a felügyeletet illeti, hogy nagyon sok kommentár fogalmazunk meg, a kormányok intézkedéseket hoznak a kommentárjainkat követően. Ami az alap megállapodásokat illeti, Kolumbia és Peru nem tartják be ezeket a megállapodásokat, a kollektív szerződéseket, és mivel nincs sok időm, Szeretném elmondani, hogy a szakszeti jogok gyakorlása szempontjából milyen jogsértések történtek. Kolumbia az ILO legfontosabb szerződését aláírta, és három irányítási, kormányzási egyezményt is. Ez kiterjedt például a szakszervezeti tagok elleni erőszakos cselekményekre is. Az ILO-val a szakszervezetek együttműködnek, több mechanizmus bevezettek Kolumbiában, a jogalkotási rendelkezéseket még vizsgáljuk. Ami az ILO kontrollszerveit illeti, és az irodánk által nyújtott technikai segítséget, megállapítottuk, hogy a különböző igazságügyi rendelkezések Kolumbiában, azok a rendelkezések, amelyek akadályozták a szakszervezetek munkáját, ezeket törölték, például a köz az állami szektorban a kollektív szerződéseket engedélyezték, és így a szakszervezetek tárgyalhatnak. Vannak kontrollszerveik, ami pedig a szakszervezeti vezetők elleni ellenőrzés illeti. 250 gyilkosság volt 2010-ben, és a felügyeleti szerveinknek köszönhetően a bürónk, az irodánk technikai segítsége, segítsége és a kolumbiai hatóságokkal való együttműködésben sikerült az erőszakot csökkenteni most már csak 48 erőszakos cselekmény volt 2010. január 1 és 2011. júniusa között. Ez jelentős csökkenés. A kolumbiai szakszervezeti hatóságok különböző számokat hoznak nyilvánosságra ennek ellenére. Ami az erőszakot illeti, ezzel együtt jár az elkövető büntetlensége. 2010 elején, és még a közelmúltban is semmilyen ítélet nem született ellenünk, és ez valóban az ILO részéről aggodalomnak adott helyet. Az ILO szakértői bizottsága azt is megállapította, hogy a bírósághoz fordulók száma növekszik, és vizsgálóbizottságok alkalmazását kérték a bírósághoz forduló. 2010 óta láttuk, hogy néhány ítéletet hoztak azért a gyilkosságot elkövetők, vagy erőszakos cselekményt elkövetők ellen, ha a szakszervezeti vezetőkről volt szó. 350 főt börtönbe zártak, és több ítélet született. Ezzel a szakértői bizottságunk foglalkozott. Az író szakértői szerint jó irányba haladnak a dolgok, a jogalkotás terén ellenőrzik a helyzetet, és az erőszakos cselekmények elleni ítéletek száma növekedett, így a gyilkosságok száma is csökkent, mint elmondtam, de az illó az előrelépések ellenére továbbra is minden lehetséges erőfeszítést megtesz azért, hogy a helyzetet javítsa. Sajnos ez a 80-as évek óta áll fenn. Reméljük, hogy az összes problémát eh, igazságügyi bírósági kereten belül meg fogják oldani. Peru esetében három irányítási egyezményt írtak alá a négyből, és az összes iló általános egyezményt, ami a szakszervezeti szabadságot illeti. A szakértőink megfigyelték néhány évve, hogy a szakszervezeti joggal kapcsolatosan, a sztrájkjoggal kapcsolatosan gondok vannak ebben az országban. Van egy általános törvénytervezet, ezt vizsgálják Peruban a munkakörülményekkel kapcsolatos mindez, az egész országra vonatkozóan. Egyébként az ILO szakértői bizottságát megkeresték ezzel kapcsolatosan. Reméljük, hogy a megjegyzéseinket a perui jogalkotók teljes mértékben figyelembe veszik, és a 87-es és a 97-es 98-as egyezményeknek megfelelően fogják ezeket eh, alaktani. A, ninety a 98 kapcsolatosan elmondanám, hogy eh, a szakszervezeti jogok megsértése esetén nagyon lassú az eljárás. 2009-ben elfogadtak egy anyagot, egyébként több diszkriminációs esettel megkerestek bennünket a magán és állami szektorra vonatkozóan. A kollektív szerződések megkötése is nehézkedés, nehézségbe ütköznek. Az INTA bizottság rendelkezésére állok, ami a különböző információkat illeti. Mielőtt de Gucht biztosnak megadom a szót, felhívom a figyelmet arra, hogy az összes tájékoztató jellegű előadást az INTA szakbizottság tagjai számára ki fogjuk osztani. De Gucht biztos úr, ismét üdvözöljük, ismerős helyez az ön számára. Köszönöm szépen, elnök úr. Asszonyom, alelnök asszony, alelnök úr, tisztelt meghívottak, tisztelt tisztelt tagok, Kolumbiával és Peruval kereskedelmi megállapodást kötöttünk, döntő megegyezés ez a három fél részére, és ez nem csupán kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat illeti. Kolumbia és Peru esetében a megállapodás célja, hogy gazdasági prosperitást hozzon és stabilitást jelensen szociális értelemben is ez a megállapodás egy új lépés a liberalizáció irányában nagy kihívásokkal állunk szemben gazdaságilag. Tudjuk, hogy a kereskedelem előtt milyen nehézségek állnak, és ez a megállapodás is ennek jegyében született. Ami a gazdasági hatást illeti, elvárjuk, vagyis az várható, hogy a növekedés fellendül és a munkahelyek száma nem csak Európában, a partner országokban pedig a gdp ük 1%-a bonyolódik majd ezen kereskedelmi kapcsolatok eh, jegyében. Nem csak a tarifákról, a vámtételekről van szó. A megállapodás 100%-ban a vámtételeket is törli az ipari termékek és a halászati termékek esetén mindkét oldalról. Már tejtermékkel kapcsolatos megegyezés is volt. Az EU exportok esetében 10 éves tranzíciós átmeneti időszak időszakon, időszakon át Peru ezeket a vámokat törölni fogja, és ez igen jelentős eredményt jelent. 60 millió textilipar, 10 millió az autóipar, és 18 millió a telekom felszereléseket gyártó cégek esetében. Ez nagy lehetőséget rejt magában, és 1,3%-kal fogja emelni a kolumbiai GDP-t, és 0,7%-kal a perújét. Hosszú időre van szükség ahhoz, hogy a megállapodás teljes mértékben megvalósuljon. Egy sor kevésbé kézzelfogható, de fontos gazdasági aspektussal jár, új kereskedelmi befektetési lehetőségek nyílnak, technológia és know-how átvitel, átadás és a gazdasági fejlődés távlatát, a szegénység csökkentését, a szociális kohéziót. A szabadkereskedelem legyen tisztességes méltány is, mindegyik félnek egyformán szerepet kell kapnia a közbeszerzésekben, figyelembe véve különböző elemeket, köztük a szellemi tulajdonjogot a megállapodát a szisztémás rendszerkockázati elemeket is figyelembe veszi, és ezt rögzíti. A gazdasági partnerség erősödik a régiók között. A partnerség figyelembe veszi a 21. század kihívásait. Ez a megállapodás nem csak az üzletről szól, az üzletnek kihatása van a társadalomra. Tudom, hogy a vita egy része ma arra is vonatkozik, hogy az EU kereskedelmi politikája hogyan nyilvánul meg, és hogyan illeszkedik az EU külügyi szolgálatának fellépéseihez, hogyan erősíti a demokráciát és a jogállamiságot. Elmondanám ismét, amit a Kolumbiával és Peruval folytatott tárgyalások során már mondtunk, ez a megállapodás szociális, kohéziós fejlődést is elősegíti Peruban és Kolumbiában az egyéni szabadságjogok és a jogállamiság érvényesülését, demokratikus kormányzást, fenntartható fejlődést. Az EU nem figyelne oda a felelősségére, hogyha egy ilyen jellegű megállapodást nem kötne meg. Tudjuk, hogy Kolumbiának a története konfliktusoktól és erőszaktól terhes, és most a szabadság és a lehetőségek korszaka nyílik meg. A szakszervezet jogok védelme is rendkívül fontos, és ez a kereskedelmi megállapodás éppen erre a régióra lett szabva védjük az emberi jogokat, belétve a szakszereti jogokat, és remélem, hogy De Santos úr kormánya ennek érdekében tesz. Ma erről hallani fogunk az itt jelenlévőktől. Mindennek pozitív hatása van a kolumbiai civil társadalomra, a kormány struktúrájára és az emberi jogok helyzetére általában. Az emberi jogok javítása nem csak Kolumbiában, hanem az összes olyan országban, ahol nehézségek vannak eltéren, és ahol az erőszak jellemző. Itt meg kell említeni, hogy a megállapodás a kohéziót, a gazdasági fejlődést segíti, és hozzájárul a fejlődési együttműködéshez. Munkahelyeket terem, csökkenti a szegénységet, közvetlen kihatása van a békére és az igazságosságra. Ez mindannyiunkat érint. Cruz alelnök és Carson alelnök ezt megerősítheti. Nem csak az elvekben erős ez a megállapodás, hanem a jogi kötelezettségek terén is. Gondoskodunk arról, hogy az értékek, amelyek fontosak számunkra, testet öltsenek a rendelkezésekben. Elmondanám, hogy az emberi jogi rendelkezések foglalkoznak teljes mértékben az emberi és szakszervezeti jogokkal, a kereskedelmi kapcsolatok a két országgal az EU célját szolgálják, vagyis a demokrácia, emberi jogok és a nemzetközi jog záradékainak tiszteletben tartását. Az emberi jogokkal és a jogállamisággal olyan értelemben foglalkoztuk, ahogy ez az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában szerepel. Hogy ha a kormány ezeket az elemeket megsérti, a másik rész egyoldalúan előzetes konzultáció nélkül felfüggesztheti a megállapodás előnyös pontjait. Azt hiszem, hogy ez világos és erőteljes rendelkezés. Vannak, akik a belső EU eljárásokkal is szeretnének megismerkedni, vagyis egy felfüggesztéshez milyen eljárás vezet. De elmondhatom, hogy igen komolyan vesszük a kereskedelmi megállapodásokat ezen rendelkezések esetén is, és nem csak a gazdaságiak esetében. A bizottság teljes mértékben eleget tesz szerepének remélem, és biztos vagyok benne, hogy az alapcél a demokrácia erősítése, az emberi jogok érvényesítése, és biztos vagyok benne, bízom abban, hogy ezt tiszteletben tartják. A másik a munkajogok és környezeti jogok. A felek erre is elkötelezték magukat, munkajogok és a környezetvédelem biztosítása a kereskedelem és a befektetés terén, valamint az ILO 8 legfontosabb egyezményének és a legfontosabb környezetvédelmi egyezményeknek az alkalmazására is kötelezték magukat. Vitarendezési mechanizmust is előirányoztunk, ezt a mechanizmus bármelyik fél elindíthatja, még a másik akarata ellenében is. Független és pártatlan szakértők fognak az esetleges ügyekkel foglalkozni, és a különböző további lépésekről is ők fognak gondoskodni. A civil társadalomra is gondoltunk mindkét rész, mindkét fél oldaláról, a kormány, vagyis ezek a civil szervezetek felhívhatják figyelmünket a különböző környezetvédelmi vagy szociális esetleges problémákra. A civil szervezetek, az állampolgárok önállóan is felvetetnek kérdéseket a kormány válaszainak ebben az esetben nyilvánosaknak kell lenniük. Ezen védzáradékok meglétével érezhető, hogy a munkajogokat és az emberi jogokat komolyan figyelembe vettük. Elnök úr, valószínű, hogy nyáron elfogadjuk ezt a megállapodást, az EU részéről még a tanácsnak és az Európai Parlamentnek ezt támogatnia kell, és hogyha akarjuk, ez hamarosan megtörténhet. Remélem, hogy a megállapodás gyorsan életbe lép, és ez kustratégia a latin-amerikai régió számára, Kolumbia és Peru fejlődéséhez hozzájárul, a fenntartható fejlődéshez. Várom a megvalósítást és az eredményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Akkor térjünk át a vendégeinkre Kolumbiából és Peruból. Kezdjük az alelnök úrral, Angelin Ahalino Baffan Kolumbiából. Azt is el kell mondanom, hogy itt van közöttünk egy nagyon fontos képviselője ennek az országnak. Név szerint Simon Gaviria úr, a képviselők házának az elnöke, kongresszus elnöke más szóval, és a demokrata párt vezetője, amelyik hatalma van. Rövid megjegyzésekre kerül majd sor. Először az alelnök úr, Ahelina Garsan úr öné a szó 10 percre. Elnök úr, szeretem volna bemutatni egy ö, megjegyzést a Peru alelnöke Marisol Espinosa Cruz ö, képviseli ö, a az ország lakosság egy részét. Rica, Argentina, Brazíliáról se feledjünk meg. Hadd adjam át a szót a perui hatóságok szépséges képviselőjének természetesen, akkor más lesz a hozzászólások sorrendje. Először a szót Marisol Espinosa Sus kapja, Peru első alelnöke. Hadd mondjam, hogy a perui delegáció sem marad el, emögött José Luis Silva kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, Emmanuel Pulgár Bidár úr, környezetvédelmi miniszter, Eduardo Brandez úr nemzetközi tárgyalásokat ő, ő vezeti a kereskedelmi minisztériumban, és Fernando Rojas úr főigazgató gazdasági ügyek főigazgatósága külügyminisztérium. Mindennyiukat üdvözlöm. Nos, akkor hallgassuk először Marisal Espinar alelnököt, Peru alelnökét. Tíz perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is legyen szabad üdvözölni önt, elnök úr, az INTA elnökét, az Európai Parlament. Köszönöm szépen önnek, köszönöm kollégámnak, Angelino Garson kollégámnak az udvariaságot, Dögocht úrnak az erőfeszítéseket, köszönöm, és üdvözlök minden képviselő, asszonyt és urat. A külkereskedelmi miniszter Szil úr is eljött a látogatásra, a közvetvédelmi miniszter úr, a nagykövetség delegáció is itt van, ami pontosan mutatja, hogy országon mennyire eltökélt a környezetvédelem frontján. Először is szeretnék köszönetet mondani, eh, hogy országnak lehetőséget adnak a eh, nyilvános meghallgatáson való részvételre. Hadd adjam át elnökünk üdvözletét, és eh, hadd mondjam el, hogy mennyire és miért fontos ez a megállapodás nekünk. Az EU az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk, már a történelmi kapcsolatok miatt is, de időközben megerősödtek még a kereskedelmi kapcsolatok. De nem csak erről van szó. Együtt hosszú utat jártunk be, hogy megerősítsük a demokráciát, megfigyelőként jelen voltak a választásokon, az emberi jogok védelmében, a szakszereti jogok védelmében is részt vettek. Tartós növekedés időszakában vagyunk. A jogrend stabil, a szegénység ellen fellépünk, növekszik a méltó foglalkoztatás aránya, hogy a millenáris célokat teljesítsük. E tekintetben elnökünk Szeodárt Hamala kötelezettséget vállalt a gazdasági növekedés mellett. A szegénység ellen is fellépünk, de a befogadás mellett is, amely lehetővé teszi a kis termelőinknek, hogy nőjenek, hogy ne láthatatlan polgárok legyenek, hanem foglalják el az őket méltó, méltán megillető helyet a gazdasági életben. Ez megfelelő környezetet biztosít a vállalatoknak és a beruházóknak. Szeretnénk, ha ez elterjedne az egész társadalomban, nem csak a tengerparton, hanem a hegyvidéken is amelyeket különösen sújt a szegénység. A szegénység csökkentése kampányigérete volt Horanta Umala elnöknek, és ennek köszönhetően 20%-kal nőtt a költségvetés erre fordítható része, szemben más tételekkel, amelyek nem növekedtek. Ezt tehát az oktatásra, az egészségügyre, a szociálpolitikára fordítjuk. Egy minisztérium jött létre e célból, és a második generációs politikákat dolgozunk ki. Nem csak a szegénység ellen küzdünk, hanem szeretnénk, hogy az emberek kikörülnének a szegénységből, és a termelésbe belekerülnének. Az a kormány célja, hogy több mint 3 millió perúi kerüljön ki a szegénységből 2016-ig, azaz a szegénység aránya 20% alá kerüljön, és a végletes szegénység már maximum 5%-át érintse a lakosságnak. Ezért tesz erőfeszítéseket a perui kormány, leginkább a leghátrányosabb helyzetűek mellett áll ki. Rendkívül lehetőséget élveznek a kisvállalatok, a kisparasztok, a kisvállalkozók, mert 98%-át képezik a vállalatoknak, és a munka az aktív lakosság 75%-át alkalmazzák. Képviselőként tapasztaljuk, és tapasztalom alelnökként is, hogy a termelés milyen mértékben nő. Itt köszönet illeti az EU az együttműködésért német, francia, olasz barátainkat, akik elkezdték kinyitni kapujukat, vagy 20 éve, hogy együtt dolgozzanak a kávé és kakaó kistermelőket. Én magam is tapasztalom, hogy egy termelő, akinek megvan a technológiája, kapacitása, aki hajlandó együttműködni, hogyha azt látja, hogy megnyílnak a nemzetközi világ kapui, akkor kilép a szegénységből, kihúzza magát a szegénységből, ez igen nagy kihívás számunkra. Képviselőhölgyek és urak, szeretnék kifejezni, hogy az elnökünk mennyire elkötelezett a környezetvédelem mellett. A ö, bányászati ö, kitermelés fontos ágazat Peruban. Két fontos paramétert tiszteletben tartunk. Az egyik az a munkajog. A másik paraméter pedig a környezeti szeretben tartása, az az ország, amely tartós fejlődést akar, csak úgy viheti sikerre a tervét, hogyha nem zsákmányolja ki a környezetét. Az egyik nagy kihívás a termelés és fogyasztási sémák megváltozása. Ratifikáltuk a fő nemzetközi egyezményeket a környezetvédelemről. Az ugyanis a meggyőződésünk, hogy a biodiverzitás érték az országunkban. Elnökünk politikája új kapcsolatot hoz a bányaiparral. Új törvény szól az adó behajtásáról. Ezzel kapcsolatban szeretném aláhúzni, mennyire odafigyel Guantamal úr kormánya az emberi jogok tiszteletben tartására. Számunkra az emberi jogok központi kérdés. Szeretnénk hogyha jogállam lennénk. Ez azt jelenti, hogy még az utóbbi hetekig is, akkor, amikor egy terrorista vezért elfogtunk, sikerült betartanunk az emberi jogokat. Ez jelenti, hogy elkötelezettek vagyunk az emberi jogok mellett. ratifikáltuk az emberi jogi egyezményt, és szeretnénk nyilvánvalóvá tenni. 67 író egyezményt ratifikáltunk. Az elnök decens, méltó munkát, munkakörülményeket kíván biztosítani. Ezért erősítjük a párbeszédet, a szervezkedési szabadságot úgy gondoljuk, hogy a szakszereti jogok részei az emberi jogoknak. Ez a megállapodás különbözik a többitől. Ez kereskedelmi, de van olyan klauzula, ami az emberi jogokkal kapcsolatos. kötelezettséget vállalunk, és szeretnénk, ha az emberek tudnák, hogy mit vállalunk, azaz átláthatóságot. Minden a kongresszuson, a képzelőházon keresztül történik. Nos, ez kormányunk politikája, a ö, ratifikáció tehát meginult. Ami a benszülött közösségeket illeti, szeretném aláhúzni, hogy egy előzetes konzultációs törvényt fogadtunk el, a 69-es ILO egyezmény értelmében. Ez a törvény kimondja a benzülött közösségek részvételi jogát, a paraszti közösségek részvételi jogát, nincs olyan más törvény, amely a polgárok előzetes konzultációját ilyen pontosan, szigorúan kimondaná. Konzultálunk a beszülött lakossággal, amikor arról van szó, hogy módosítjuk azokat a jogszabályokat, melyek módosítását kérték. Nos, azt hiszem sikerült beszámolni a fő fejleményekről, beleértve a biodiverzitás fenntartását. Sikerült tartanunk, ö, teljesítenünk kötelezettségeinket, és tudásunkat is gazdagítani a biodiverzitásról. Végül pedig a kábítószer kereskedők elleni küzdelemről szólnék. A kábítószer kereskedelem továbbra is létezik. Eltökélt szándékunk fellépni a kábítószer kereskedők ellen nemrég elfogtuk a fényes ösvény vezetőjét. Ez is mutatja, hogy fellépünk a bűnözés ellen. Ez a küzdelem mindenki küzdelme, Perué, az Európai Unió és másoké is. Új kormány van, és ez az ember iránt érdeklődik, figyelembe veszi az embereket. Ezen túl szeretnénk, hogyha Peru mindenkié lenne a befogadás országa lenne Peru. Fontos a növekedés, de az emberi jogok tiszteletben tartására és fenntartható fejlődéssel párosítva számítunk minden európai parlamenti képviselő együttműködésére, hogy tovább tudjunk lépni, hiszen polgárok várják a fejlődést. Most pedig halljuk Ahalin rasan alelnököt, Kolumbia. Tíz perc. Señor presidente. Señor... Köszönöm, elnök úr. Señoras y señores... Alelnök asszony, tisztelt képviselők, üdvözölnék mindenkit, az Európai Bizottságtól, a civil szervezetektől. Hölgyeim és Uraim! 2010 májusában Kolumbia egyértelműen vállalta az EU-Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodás aláírását, most pedig azt próbáljuk biztosítani, hogy a különböző uniós intézmények, beleértve az Európai eh, Parlamentet, jóvá hagyják -e ezt. Nem gondoljuk úgy, hogy Kolumbiának szívességet tesz az Európai Unió, vagy fordítva. Itt nem erről van szó, nem egymásnak szívességeket teszünk. Egyenlő társak, egyenlő felek közötti megállapodásról van szó, amely gazdaságilag mindkét fél számára előnyös kell, hogy legyen. És amely munkahelyeket teremthet Európában és Kolumbiában egyaránt. Nos, hölgyeim és uraim, amikor úgy döntöttünk, hogy a magunk részéről aláírjuk ezt a megállapodást, Miért? Milyen alapjon, alapon hoztuk ezt a döntést? Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy Kolumbia előrelép bizonyos területeken. Nem az egyetlen, nem ez az egyetlen kereskedelmi megállapodás, amelyet Kolumbia aláír. Vannak kereskedelmi megállapodásaink minden latin-amerikai és karib tengeri országgal, Éppen 8 nappal ezelőtt kötöttünk új ilyen megállapodást Venezuelával. Kanadával is a közelmúltban kötöttünk egy hasonló megállapodást. El Peru. És természetesen Perúval is szeretnénk egy bilaterális hasonló megállapodást kötni. Svájccal is sikerült egy ilyet lezárni, illetve szabadkereskedelmi megállapodások sok megállapodás kötéséről szóló tárgyalásokat kezdtünk Törökországgal. Kínában, Vietnámban, Japánban járt az elnök úr a célból, hogy ezen országokkal is sikerüljön ilyen megállapodást kötni. Oroszországgal is megpróbáljuk feltérképezni egy ilyen megállapodás megkötésének a lehetőségeit, és a vízum könnyítési eljárásokat is már sikerült tető alá hozni Oroszországgal és Törökországgal. A régi országaihoz hasonló módon mi is a gazdasági növekedés érdekében tesszük mindezt. Európa a Latin Amerika sikeréről gazdasági növekedéséről ódákat eh, zeng, ugyanakkor bizonyos szociális és társadalmi jelző eh, számokról is beszélnek. Láthatják önök is, be kell, hogy ismerjék, hogy a szervezetbűnözés elleni harc az emberi jogok tiszteletben tartása terén óriási eredményeket értünk el. Véleményem szerint a demokrácia fejlődése töretlen hazámban. Nem csak Kolumbiában és Peruban, Fontos ez, ez a Latin Amerika egészének érdekét szolgálja. Az állami intézmények megszilárdulása, megszilárdítása a közös célunk. Ez az a háttér, amelyet fel kellett vázolnom, hiszen ez adja meg azt a környezetet, amelyben megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kirekesztés ellen fellépjünk, a társadalmi kirekesztés ellen, a szegénység ellen harcoljunk, megerősítsük eddig eredményeinket, megszilárdítsuk. Például az emberi jogok és a munkavállalói eh, jogok védelme, a szakszervezetek jogainak garantálása. Mind olyan területek, ahol komoly lépéseket tettünk. Az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius eh, jogszabályok megsértése tekintetében a zéró tolerancia elvét valljuk. Az illegális fegyveres szervezetek a gerilla harcok terén persze kevés ország van olyan nehéz helyzetben, mint Kolumbia. Ezt mindenki jól tudja. Ugyanakkor ilyen nehéz körülmények között is sikerült a demokráciát erősítenünk, fejlesztenünk. Az elharapódzott bűnözésre az egyetlen helyes válasz, legalábbis az emberi jogok megsértése terén a zéró tolerancia elve. a bíróság, az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, a rengeteg embert jutottunk rácsok mögé, a bíráink és a ügyészeink segítségével mentetlenül senki sem úszhatja már meg a szervezett bűnözésben való részvételt, de persze nem nyertük még meg ezt a háborút a szervezett bűnözés ellen. Január 1 lépett életbe egy olyan törvény, amely visszaadja azoknak a tulajdonába a földet, akiket megfosztottak föld tulajdonuktól. Az otthonukból előzöttek védelmét is megerősítettük, illetve az erőszakos cselekmények áldozatául esettek védelmét is eh, erősítjük. Ahogy említettem, a újra földhöz juttatjuk azokat, akik elvesztették eh, tulajdonukat, földjüket. 25 eh, milliárd dollárt kívánunk be e, erre a célra fordítani, mindenféle kondíciók, feltételek nélkül. Itt nem e, a mellemet döngetem, nem azért mondom ezt, hanem azért, hogy önök is lássák, értsék, hogy e, nem azért, fordulunk, nem azért mondom ezt, mert arra várunk, hogy vágyunk, hogy pénzzel segítsenek bennünket. Nem megteszünk mi ezt magunktól. 10 millió hektárt sikerült visszaszereznünk a szerv, fegyveres szervezetektől, az illegális bűnöző szervezetektől, és visszaadni a gazdáknak, azoknak a gazdáknak, akik nem tudtak földet művelni, saját földjüket művelni. Ez óriási siker, ez óriási eredmény. Mi ezen a téren e, nem engedünk, nem engedhetünk, hiszen nem nézhetjük tétlenül, hogy a szervezet bűnözők kiszorítják a gazdákat a földjükről. E tekintetben szikla, szilárd elhatározásunk, hogy e, valahogy kárpótoljuk az áldozatokat, és ez sikere kell, hogy járjon, hiszen a kudarcunk gátat szabna a béke megbékélés folyamatának. Ugyanakkor természetesen nemzetközi kötelezettségeinknek is eleget kívánunk tenni, tehát útunkról, a megkezdett útról nem fogunk letérni, végigmegyünk, eh, azon az úton, azon a nehéz, rögös úton, amelyet, amelyre léptünk, és eh, az emberi jogok tisztelete, a nemzetközi jogi normák tiszteletben tartása övezi eh, ezt az utat. A szabadkereskedelmi megállapodás is e, e szellemben született eh, meg. Aktív szerepet játszunk az ENSZ rendszerében is az emberi jogok terén, illetve az amerikai szervezetek munkájában ugyanezen a téren együttműködünk velük. Folyamatosan figyelemmel, árgus szemmel figyelik Kolumbiát, hogyan alakulnak a dolgok, nem csak kívülről, hanem belülről is. A politikai pártok a, mm, és azok, akik önök közül jártak Kolumbiában, a saját szemükkel láthatták, tapasztalhatták, hogy mind dolgozunk, mit teszünk. nem feltétel nélküli segítséget, támogatást kérünk önöktől, nem nem szöpörjük, söpörjük szőnyeg alá problémákat. Nyugodtan mondhatom, hogy az évtizedekkel korábban elképesztő problémával kellett szembe néznünk. Egy millió ember vesztette erőszakos cselekményeknek köszönhetően az életét. Nem rejtjük vék alá eh, azt a véleményünket, hogy a szervezet bűnözés eh, elleni harc kell, hogy legyen munkánk sarokköve a demokrácia erősítésének a legegyszerűbb és legfontosabb módja. Ezért az önök egyenlő partnereként fordulok önökhöz, kérem, ismerjék el az eredményeinket, az ILO-tól is azt várjuk, hogy az eddigi eredményeket ismerjék el a szakszervezetek védelme, a szakszervezeti aktivisták védelme terén. Több mint tízezer embert védtünk meg szakszervezeti aktivisták a civil szervezetek és egyéb érdekvédőkről van szó évi 1 millió dollárunkba került, mégis erre nem sajnáltuk a pénzt. Ezért tehát, kedves barátaim, kollégáim, természetesen nem hárítjuk el a kritikát, mindenkinek joga van a kritikához, de és mindenkinek joga van azt mondani, hogy nem ért egyet ezzel a megállapodással, de hogyha az Európai Parlament úgy dönt, hogy jóvá hagyja e megállapodás ratifikálását, akkor válvetve fogunk önökkel harcolni nem csak azért, hogy a kereskedelmet fellendítsük, hanem azért is, hogy kettős politikánkat, amely az emberi jogok védelmén alapul, mindenképpen folytassuk. Az elnök megszakítja a hozzászólót, és felhívja a figyelmét az elnök úrnak arra, hogy lejár az ideje. Nos, ez a közös munkánk, folytatja az elnök úr, hogyha valamiért mégsem sikerül ratifikálni ezt az oly fontos szabadkereskedelmi megállapodást, azt is elfogadjuk, akkor is szoros kapcsolatokat fogunk ápolni az Európai Unióval, hiszen végső soron az Európai Unióhoz a demokratikus értékeink, eh, kereskedelmünk, stratégiánk, gazdaságunk ezer szállal köt minket Európához, és igazuk van, a szabadkereskedelmi megállapodásunknak kell, hogy legyen egy emberi arca, és a céljuk az kell, hogy legyen, hogy az emberi jogok terén is előrelépjünk. Köszönöm, meghallgattuk a panel részevőit, a hivatalos vendégeket. Most nyílt, nyitott eszme cserét folytatunk. A kolumbiai és perui civil társadalom képviselői is itt vannak, velük fogom kezdeni, mégpedig Alejandra Alájza asszonynal, aki a perui globalizáció, méltányos globalizáció hálózat képviselője, koordinátorja, és Tatjana Rodriguez asszony, aki a Földbarátai Kolumbia szervezet képviselője. Először Peru, majd Kolumbia civil társadalmi képviselője kap szót, Alejandra négy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr szeretné üdvözölni a panel résztvevőit, az alelnök urat, a civil társadalom kezdettől fogva követte ezeket a tárgyalásokat. Annak idején négy ország vett ebben részt, és tudjuk, hogy mennyire fontos, milyen súlya van ennek a megállapodásnak, ami az első megállapítást illeti. Itt mi aszimetriák vannak a, az országok és az országcsoportok között, és éppen ezért a megállapodás specifikus feltételeket szab meg azért, hogy a kereskedelmi lehetőségeket jobban kiaknázhassa a kolumbiai és perui partner. A másik a, szervi, a szolgáltatások és a pénzügyi szolgáltatások szabályozása. Ez már elavult modell a megállapodás Ban, ezt eh, akkor fogalmazták meg, amikor még Európában nem volt válság. Tudjuk, hogy mi történik ma Európában. Tudjuk, hogy eh, Európában ma például a szakszervezetek muz mozgósították soraikat, és el kell kerülnünk azt, hogy ez a válság elérje azokat az országokat is, például Kolumbiát és Perut, amelyek fontos erőfeszítéseket tesznek azért, hogy előreléphessenek. Nem jöhet létre megállapodás ilyen feltételekkel, vagyis úgy, hogy ne vessenek számot az új helyzettel, és ebből le kell vonni a következményeknek például az Európai Központi Banknak is. Itt a pénzügyi szolgáltatások szabályozására gondolunk nevezetesen. Döntő ez a szabályozás nem csak Európa, hanem Kolumbia és Peru számára is. Ezről gondoskodni kell, még mielőtt aláírjuk a megállapodást véd záradékra és védelmi intézkedésekre van szükség a pénzügyi politika terén, hiszen sem Európa, sem Kolumbia, sem Peru nem tudja, hogy milyen következményei lehetnek esetlegesen mindennek. Egy másik aspektus, tisztelt képviselők, a következő. Mi a szerződés alakulását kezdettől fogva követjük, és a szabad kereskedelmi megállapodás az EP ajánlásaival nem vett számot. Miért? Mert nem csökkentették itt a különböző környezetvédelmi és egyéb elvárásokat. Bizonyos jogok itt szerepelnek, de sajnos nem tartalmazza a nyomonkövetési, felügyeleti intézkedéseket, és bizonyos feltételek sem szerepelnek benne, például vitásperes ügyek esetén hogyan lehet eljárni azért, hogy a normákat betartsák. Itt a szakszervezeti vetületekre gondolok. Ennek a megalapodásnak a betűje nem képez igazi erőteljes mechanizmust azért, hogy az említett jogokat sikerüljön betartatni. Szólnék még a munkavédelmi intézkedésekről, normákról. Tisztelt képviselők, Önök gondoltak ugye a jogok védelmére, és az USA-val való szabad kereskedelmi megállapodásra is gondolnék. Az USA vonatkozásában sokkal magasabbak a az elvárások, az APEC megállapodásra gondolok most, a csendes óceáni térség országainak megállapodására, és szerintem ebből a szempontból a megállapodást újra kellene vizsgálni. A nemzeti parlamentekben is kellene erről vitát folytatni, nem csak a demokratikus, hanem a kereskedelmi aspektusokról is, a nemzeti parlamenteknek ezzel foglalkozniuk kell. Elnök, mindenütt a világon közvetítik ezt a találkozót, úgyhogy sokan tudomást szerezhetnek erről a mai vitáról. Most pedig Tatjana Rodriguez kap szót Kolumbiából a Világ Barátai Szervezet részéről. Köszönöm, hogy lehetővé tették számunkra a részvételt. Ami a hatásvizsgálatot illeti, az Andokország közössége és az EU közötti megállapodásról van szó. Elnök úr közbeszólt, hogyha ön a nem spanyolul értőkre is gondol, akkor mindenképpen nagyon kérem, hogy lassítson le, mert a tolmácsok nem tudják önt követni. Ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, 2009-ben kérte ezt eh, az Európai Bizottság, és megállapították a vizsgálat során, hogy a szegénység csökkentése a cél ebben a térségben. A megállapodás pedig jobban tiszteletbe tartja, fokozottabban tiszteletbe tartja a környezetvédelmi szempontokat. Peru és Kolumbia esetében a szabadkereskedelmi megállapodás veszélyes a gazdaságaink számára, mert itt csak a nyersanyag kiaknázásáról, kitermeléséről van szó, feldolgozásról nem. Ha feldolgoznák az országainkban ezeket az anyagokat, akkor az értékük sokkal magasabb lenne. Több konfliktus jellemző szociális konfliktusok, fegyveres konfliktusok, sőt környezetvédelme kapcsolatos konfliktusok is jellemzőek erre a térségre, és Kolumbiát illetően a biodiverzitás szempontjából ez a leggazdagabb ország. Egy százaléka található itt az esőerdőknek, és a legfontosabb kérdés a víz, a vízhez való hozzáférés és az emberi fogyasztás, lakossági fogyasztás, hiszen az ipar egyre több vizet használ, valamint szennyezi a vizeket. A kitermelő iparágak igen károsak a víz szempontjából. Ma ez aktuális vita, és látják, hogy a Konga vállalkozás esetében Peruban ez milyen nagy sport vert fel. Sajnos a kormány egyetlen választa az, hogy a civil társadalmat teszi felelőssé és bünteté, pedig a földhöz való, földterülethez való jog veszélybe került. 40%-át használják a nemzeti területnek a kitermelő cégek a az őslakos lakosság jogait nem tartják tiszteletben. 28 embert gyilkoltak meg pár perccel ezelőtt. Ezek az emberek visszaszerették volna kapni a földjüket, és ezért gyilkolták meg őket. Az anglo vállalkozás 500 ezer hektáron dolgozik, és még 4 milliót kérnek ahhoz, hogy ki tudják aknázni a föld mélyében rejlő kincseket. Figyelembe kell venni azt is, hogy egyre kevesebb a mezőgazdasági tevékenység, a kisgazdaságok száma, az erózió a jellemző, és az erdők illegális kitermelése, szennyezett a levegő, ez a lakosság egészségére van negatív hatással. A klímaváltozásra ez a terület különösen érzékeny. A minőség, a környezet minősége és a természeti erőforrások mennyisége csökken. A bányászat, az intenzív mezőgazdaság, a monokultúrák azt vonják maguk után, hogy a föld forrásai kimerülnek, ez visszafordíthatatlan. Ilyen jellegű problémával nem foglalkoznak, és a szabadkereskedelmi egyezmény nem irányozza elő azt, hogy hogyan orvosolják ezeket a problémákat. Szociális környezetvédelmi konfliktusok jellemzők az országainkra, és nem feltétlenül pozitív a hatása mindennek a gazdaságra, hiszen stabil politikai keretre van szükség, pozitív makroökonomiai hatásra. Vannak-e megfelelő intézményeink? Nincsenek. Az EU felelős azért, hogy a konfliktusok száma növekszik ezekben az országokban. Térjünk át a parlamenti képviselőkre, sok kérés érkezett. Először lássuk ezen szakbizottság, tényfelhívó bizottságát előadó, árnyék előadó utána más parlamenti szervek képviselői, külügyi szakbizottság és a Vien és a ö, közösségekkel fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó delegáció. Ö, nagyon sokan kértek szót, korlátoznom kell az időt. Kezdjük három perccel. Marie David. Az EPP-től a felelőse a témának övé a szó. Megkérem a szakértőinket, szakértői csoportot és a hozzászólókat, hogy a kérdéseket jegyezzék, hogy tudjanak válaszolni. Mario, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoltam, úgy gondoltam, hogy a program függvényében konklúziókat fogok megfogalmazni. Mm, előadóként talán jó lenne, hogyha én nem vesztegetném az önök idejét, hanem inkább figyelnék arra, mi hangzik el. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr alelnök asszony, alelnök úr, köszönöm szépen látogatásukat. Szeretnék Gerson alelnök úr gondolatához kapcsolódni. Egy ajánlatot tett. Gondolkozzunk el azon, hogyan lehet megvalósítani ezt a megállapodást. Ahogy elhallgattam a szakértőket, világosan értem, hogy meghatározó jelentőségű a megvalósítás. Vannak kardinális pontok, például a bűnüldözés, szakszervezeti jogok. Tudjuk, hogy az informális szektor nagyon nagy Kolumbiában, ezért csak a dolgozók 4%-át fedi le a kollektív szerződés. Tudjuk, hogy a munka jogi felügyeletet állátó kollégák munkája hát hagy maga után kívánni valót. Arról van szó tehát, hogy a megállapodást be kell tartani, végre kell hajtani kapjunk garanciát arra, hogy minden nehézséget le lehet küzdeni, ami a dolgozók jogait illeti. További opció jobban bevonni a civil társadalmat. Szeretném hallani ezzel kapcsolatban a szakértőket tényleg független fórumok, szakszervezetek, dolgozók, munkáltatók képviseletében. Kövessék nyomon a folyamatot, gondolok itt perui és európai szervezetekre is, így lenne független a nyomonkövetés. Talán a nagy megállapodás mellett egy ilyen kis megállapodás is lehetne kötni erről hogyha lengyel parasztról, vagy holland virágtermesztőről van szó, vagy bioüzemanyag előállítóról Németországban. És megkérdezik tőlem, hogy milyen ö, körülmények között dolgoznak Peruban, akkor azt kell mondanom, hogy gyak, nincsen szociális védelem. Köszönöm szépen liberális demokratáktól Katrin Bierda. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az összes felszólalónak. Nagyon érdekes, amit elmondtak. Úgy gondolom, jó lenne néhány pontra koncentrálni. A jogok védelme Kolumbiában, ahogy jól értetem, jobban megvalósul a törvényben, mint a valóságban. Még idő kell hozzá, hogy ezt lássuk a gyakorlatban. Amint a megállapodás sikerült aláírni, tovább kell lépni. A földtulajdonjogot be kell jegyeztetni. Egyenlők kell tárgyaljanak egymással. De hát itt nem egyenlők vannak. A benszülött közösségek nem nevezhetők annak szemben a hatóságokkal vagy a nagy tulajdonosokkal. A méltányos kereskedelemre, fair trade-re van szükség. Szeretném tudni, hogy milyen támogatást adunk az országnak, a kormánynak, ez a kérdés a bizottsághoz, mire lenne szükség, ami a kitermelési jogokat, a vízhez velő jogot illeti, itt komoly aggodalmakra van ok. Világosan kell látnunk, hogy mi történik ott a helyszínet, helyszínen, hogy ö, miért, mennyivel fizetnek a vállalatok Peruban. Nem csak arról van szó, hogy az ásványokat ö, kibányásszák, és az egészet elviszik Európába. hozzáadott értéket kell biztosítani, feldolgozást már a helyszínen ez valorizálja azokat az embereket, akikkel kereskedni akarunk. Szeretném hallani válaszaikat a kérdésemre. Elnök, köszönöm szépen. Európai Konzervatívok, Kemzer Rádió. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani először de Gucht biztosnak. Ő nagyon merész prezentációnak és Garson alelnöknek és Krusz alelnöknek a prezentációikért. Figyelembe véve az összes lehetséges aggályt. El kell mondjam, úgy gondolom, hogy itt a lehetőség a pozitív előrelépésre. Alá kell húznunk, hogy a ö, mi ö, meglátásunk szerint ez a szabadkereskedelmi megállapodás a KKV-k fejlődését lehetővé teszi. Márpedig ez nagyon fontos. Ö, munkahelyteremtés válik lehetővé több oldalon is, már pedig ez sem elhanyagolható és így a ö, szociális, munkajogi, környezetvédelmi ö, szabályok közeledhetnek egymáshoz. Stabilitást, prosperitást hozva valamint együttműködés más területeken, mint a kereskedelem, kutatás, fejlesztés, innováció, modernizáció és hasonló területek. Ezért támogatjuk a szabadkereskedelmi megállapodást. Most másról szólnék. Értem, biztos vagyok benne, hogy demokratikus országról van szó, demokratikus társadalmakról, olyan országokról, amelyek nagyon nehéz időszakon mentek keresztül. Most azonban demokratikusan megválasztott képviseletük van, amely megpróbál megfelelni az összes kihívásnak, és amely megpróbál a legjobban teljesíteni, javítandó a feltételeket országaikban. Úgy vélem, hogy a partnereinkkel, Kolumbiával, Perúval egyenlő partnerekként kell bánnunk. És a szorunk országokkal általában. Azt hiszem, hogy ez a legjobb megközelítés, amelyet választhatunk jelenleg. Nos, ennyit egyelőre. Még kisem töltöttem a rendelkezésemre álló időt. Szeretném összefoglalni magam és a frakcióm nevében mutatom, hogy pozitívan állunk hozzá ehhez. Elnök, köszönöm szépen. Ennyi jelentős tevő, zöldektől, José Bové. José Bové nincs Köszönöm, az árnyékjelentés tevő fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen, mivel az elkárbeli kollégától megkaptam a az ő idejének fennmaradó részét ki is használom. A szakszereti jogokról már szó volt, bár ez nagyon fontos, nem térek vissza rá. Értem, biztos úr, nagyon elkötelezett amellett, hogy az intézkedések a megállapodásból tiszteletben tartassanak. A történelem azonban a bizottságnak nem biztosítja, hogy teljesen szavajető legyen, mert mikor Kolumbiában sorozatos gyilkosságok voltak, a bizottság nem volt hajlandó még tényfeltáró vizsgálatot se indítani, megvizsgálandó az, hogy fel kell-e függeszteni a megállapodást. Értem, mit mond, de mi a garancia arra, hogy a jövőben szavahihetőbb legyen a bizottság, mint a múltban? A megállapodással kapcsolatban néhány kérdésem van Kolumbia és Peru képviselőhez. Először is, hogyan kezelik azt a tényt, hogy Európa tejet fog tudni exportálni? vannak olyan kvóták, amelyek világosan megkérdőjelezik a kis gazdaságokat az önök országában. Ez komoly téma volt a tárgyalások során. Hogyan fogják az ilyen intézkedést kezelni? Ami a szolgáltatást illeti, liberalizálásra kerülnek a szolgáltatások, telekom, energia, víz tudjuk tapasztalatból sajnos, hogy nagy európai csoportok nem a közérdeket nézik, mikor a szolgáltatást megszerezték. Szeretném tudni, hogy milyen intézkedésre gondoltak, hogy a helyzet jó maradjon. Végül pénzügyi szolgáltatások világosan elhangzott a kérdés, de szeretném még egyszer elmondani. Biztos úr, a bizottság, Európa hogyan fog eljárni annak érdekében, hogy a potenciális toxikus ö, termékek ne jöjjenek be, hiszen szabadkereskedelmi megállapodást írunk alá. Európa megpróbálja megreformálni a válság óta pénzügyi banki csomagját, a toxikus termékektől próbálunk megszabadulni. Ez a tárgyalás hogyan véd meg bennünket ezektől? Köszönöm szépen. Um, on behalf... A ö, baloldal képviselő Helmut Scholz. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, az alelnököknek és más ö, soknak a felvilágosítás, mert próbál megérteti velünk a helyzetet. Az világos, hogy a félelmek, a tudás, amely a civil társadalomtól, szakszervezektől eljutott hozzánk, azt mutatja, hogy hosszú története van ennek a megállapodásnak. Az Európai Parlament nagyon komolyan kell, meg kell fontolja, hogy a végrehajtásra milyen esélyek vannak. Hiszen új stratégia van Peruban, Kolumbiában. Hogyan fogják tudni ezt a múltat lezárni? Az Európai Uniótól azt kérik, hogy őszinte átlátható legyen a megközelítése. A bizottságtól szeretnénk megkérdezni, hogy mit tehetünk annak tudatában, hogy még nincsen ratifikálva a megállapodás, hogyan vegyük figyelembe a ö, civil társadalom agájait. Az emberjogi kérdéseket már felvetették, nem szeretném elismételni. Ö, szakszervezetek, ö, újságírók jogai, szakszervezeti jogok, ö, Az a kérdés, hogy mit tudunk tenni. Azt hiszem helyes kimondani azt, hogy kölcsönösségi alapon járunk el, egyenlő partnereként tekintünk Kolumbiára és Perúra. Az Európai ö, Unió arról kér számadást tőlük, mint amiről számadást ad saját maga is. Szeretnénk ö, világosan látni, hogy a ö, mi sarkal egy vállalatot a mélységes, mély válság során, hogy Perúba menjen, vagy Kolumbiába. Mindkét irányba felteszem a kérdést. A szabadkereskedelmi megállapodás mi viszi be a KKV-k üzleti valóságába. Hogyan jutnak el a KKV-k Peróba, Kolumbiába? A mm, lengyel bányászról már beszéltünk, vannak más közép-kelet-európai országok, nem csak a nagy országokra gondolok, a kicsikre is. Még hadd tegyek hozzá valamit. Tudom, hogy az idő gyorsan telik ezzel a kérdéssel konkrét időben, konkrét térben foglalkozunk. Jobban oda kell figyelni a benszülöttek jogaira, a szegények jogaira ezekben az országokban. Ezért szeretében volt az Európai Parlament ítélete. Még nem született meg, hogyan ö, ítélje meg az FTA-t. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt a többi képviselőtársamnak megadom a szót, szeretném Ignacio Salafrancát felkérni a külügyi bizottság részéről, hogy ossza meg velünk gondolatait ez ügyben. Oh, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Biztos úrhoz intéznék egy kérdést. Nagyon fontos, hogy megfelelő kontextusban helyezzük ezt a megállapodást. Az első generációs megállapodások Latin Amerikával, a fejlesztéspolitikai együttműködésre helyezték a hangsúlyt, a második generációs megállapodások a tudományos és kutatás együttműködésre, a harmadik generációsok a demokratikus klauzulára és a gazdasági együttműködésre, a negyedik generációsok pedig a demokratikus klauzulát megtartják, és a kereskedelem kölcsönös és fokozatos liberalizációjára törekednek. Mexikóval és Csillével már társulási megállapodást kötöttünk, ez a két működő társulási megállapodás. Nos, mindkét esetben növelték az országok GDP-ét, illetve gazdasági kapcsolatainkat is javították. Ez a több oldalú megállapodás több célt szolgált. Először is bizonyos kereskedelmi kedvezményeket kívánunk nyújtani, illetve olyan megállapodások ezek, amelyek egyenlő partnerek között köttetnek. Ez a megállapodás bizonyos határidőkön belül teljesen kölcsönösé teszi az engedményeket, bár bizonyos fokú asszimetria tapasztalható, hiszen a liberalizáció határideje más is más, eltér az Unió is a két érintett ország részéről, tehát mi hamarabb engedünk, mint Kolumbia és Peru. Vannak persze védzáradékok, nem is beszélve a demokratikus záradékról, elnök úr, amelyet alkalmazunk. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy Peruval korábban az előző megállapodásunk értelmében alkalmaztuk a demokratikus záradékot. Ugyanakkor nem az a feladatunk, hogy Latin Amerikának megmondjuk, hogy mit tegyenek, s mit nem. Ezek írett demokratikus országok és társadalmak megfelelően demokratikusan választott parlamenti képviselőkkel. Fontos, hogy az ő hangjukat is meghalljuk, arra odafigyeljünk, az ilyen legitim képviselők döntik el, hogy mit tegyen az ország és mit nem. Ugyanakkor, elnök úr, nem gondolja, hogy az Európai Unió hiteltelenné válik, hiszen a madridi csúcs óta két év telt el, és ez a parlament még mindig nem kellett, hogy véleményt nyilvánítson ez ügyben. Két év telt el, elnök úr, két év telt el anélkül, hogy a két ország kapcsolatban kötött eh, megállapodás előnyeit élvezzük. Köszönjük Ignacio Salafrancának, akinek elfelejtettem mondani, hogy az Európai Néppárt képviselője. Ignacio Salafranca. Jó, na akkor. Kö- következik eh, szocialista képviselőtársunk, eh, aki nem tagjának a bizottságnak, mégis meghallgatjuk. Kolumbia elnök úrhoz fordulok, valóban óriási erőfeszítéseket eh, tettek, ezt üdvözölni tudom csak a Business Europe képviselőjével kapcsolatban az Euronest-ben eh, már említettük, hogy eh, on the 9th of January. januárban a a munkába menet szakszervezeti vezetőket lőttek több mint 2000 majdnem 3000 szakszervezeti vezető ellen elkövetett erőszakos cselekményről beszélhetünk. Hogyan mondhatják, hogy az ILO szabályokat tartják Kolumbiában? De Hucht úr ön azt mondta, hogy az illegális kolumbiai kémkedésre odafigyelnek például az e parlament emberjogi albizottsága ellen, amely komoly kétejtvet arra, hogy mennyire komolyan vehető partnerünk Kolumbia. Erről mit gondol? Az emberjogi főbiztos hivatalában, Bogotában azt hallottuk, hogy e, törvényellenesen kémkednek ellenük. Egyet értenek Garthon e, alelnökkel, hogy ez a megállapodás ratifikálásra kerül-e vagy sem, megmaradhat a barátság Kolumbia és Európa között? Az ILO-hoz fordulok. Köszönöm, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy nagy a különbség a között, amit a kormányzat eh, mond, és amit a szakszervezetek mondanak a szakszervezeti jogokról, hiszen utóbbiak az ILO egyezmények megsértésére a 97-es és a 87-es ILO egyezmények eh, megsértésére eh, vonják, hívják fel a figyelmünket, vagy 93, vagy 98 százalék eh, Kában az eseteknek a szakszervezeti vezetők elleni erőszakos cselekmények elkövetői eh, büntetlenül megúszszák ezeket a büntetteket. Emberjogi aktivistákat, szakszervezeti vezetőket eh, öltek meg tavaly kétszer annyian, mint előző évben azt várjuk, hogy elítéljék az elkövetőket. Lesz ilyen? Várhatjuk? Elfogadja azt, hogy a, amikor majd amikor visszatérnek az emberek a kárpótlási törvény értelmében a saját földjükre, 360 ezer emberről van szó, akkor majd hiszünk, akkor majd imponáló lesz az önök eredménye. Az európaiak ezt várják öntől, ezt elismerje. Um, Jürgen Klüte. Jürgen Klüte a GUE frakció nevében, aki szintén nem tagja a bizottságunknak egyébként. Ach, um... Ähm, Köszönöm. Elnök úr. Először is hadd hangsúlyozzam, amit zöld kollégám mondott, bár mindennel nem egyel értünk, eh, mindenben nem értek egyet vele, de a, az emberi jogok eh, megsértése miatt a GSP rendszer felfüggeszthette volna az Európai Bizottság, erre azonban nem került sor. Annak ellenére, hogy az emberi jogokat lábbal tiporták. Így megkérdőjeleződik a GSP rendszer hitelessége, illetve az, hogy milyen eljárást kell alkalmazni ilyen esetekben. De Hucht úr, ön szerint nem kellene tisztázni ezt a kérdést az emberi jogi sértések ügyében, hogyan lehet tisztázni a kérdéseket, hogyan lehet hitelesnek maradni a Kolumbiának, illetve az Európai Uniónak egyaránt worden ist, zurückzugeben. Das ist auch sehr zu begrüßen. Die Bedenken, die ich in rengeteg embert fosztottak meg a földjétől, és a kárpótlásban a szakszervezetek, a civil szervezetek is részt kell, hogy vállaljanak, azonban úgy tűnik, hogy csak azokat kárpótolták, akik a kormány közeli személyek voltak. 160 ezer parcellát még nem adtak vissza, mindössze 11 ezer parcellát a, a tagvizek keretében a kampusz kormány alatt. A kérdés az, hogy hogyan fogják elérni a céljukat, hogy az összes földet visszaadják. Eddigi eredményeiket üdvözöljük, és az is üdvözlendő, hogy az emberjogi visszaéléseket elkezdték kivizsgálni, ugyanakkor kézzelfogható eredményeket nem nagyon láttunk eddig. Campos elnök úr kritizálta a bíróságokat ez ügyben, jó lenne tudni, hogy ennek mik a következményei. A kormányfő megkérdőjelezte a legfőbb bíróság munkáját, nem tudom, hogy ebből milyen következtetést vonhatunk le. És végül, de nem utolsó sorban, Willy Mayer a GUE részéről, aki szinte nem tagja a bizottságunknak. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, alelnök úr, e, e, és e, alelnök úr, alelnök asszony, találkoztam önökkel, amikor kiküldetésben jártunk, látogatóban jártunk az önök hazájában, jól emlékszem erre. Egyetértek azzal, amit a civil szervezetek képviselői mondtak, ezek a megállapodások az asszimetriákat nem veszik figyelembe, hiszen nyilván önök is tudják, hogy az ENSZ fejlesztési eh, programjának megfelelően a harmadik helyen áll Haiti és Angola eh, mögött a legnagyobb társadalmi különbségek tekintetében a multinacionális cégek jelen vannak Kolumbiában, kanadai, észak-amerikai intézmények a földet és a, a nemzeti tulajdont megszerzik, ami egyre nagyobb társadalmi különbségeket szül, nem is beszélve az őslagosok jogairól. Nos, úgy véljük, hogy ez a megállapodás nem jó irányba mozdítaná a dolgokat, nem um, javítaná a helyzeten, nem csak tovább rontaná, az aszimetriák erősödnének, a társadalmi különbségek elmélyülnének, a szegénységet tovább növelni. Elnök úr, a kolumbiai civil szereplőkkel folytatott megbeszélés során egyértelművé vált, hogy az jogi helyzet egyáltalán nem átlátható, egyáltalán nem világos. A szakszervezetek, az egyéb emberi jogi aktivisták helyzete egyáltalán nem biztos, ezért az Európai Uniónak, amíg a helyzet nem biztos, nem javul, nem szabad ilyen megállapodást kötni. Sokan mondták, hogy a, döntsék el a latin-amerikaiak, hogy mit tesznek. Szerintem ezt népszavazásra kellene bocsájtani akkor, és akkor majd meglátjuk, hogy ezek a társadalmak valóban tudnak-e véleményt nyilvánítani, hiszen hogyha a kormányra hagynak mindent, akkor nincs átlátható konzultáció, és így nem a két ország szuverén népe dönt, hanem a kormány felülről rájuk erőszakolja ezt a döntést. Így szerintem mindezek miatt a parlament számára a legbölcsebb az lenne, ha nem ratifikálnánk ezt a megállapodást. Szerintem, ha már itt tartunk, a 27 tagállamnak sem lenne szabad ezt mm, ratifikálnia. Ja, kijavítom magam, mondja az elnök Péter Szasztik, nagyon rövid hozzászólásra kapott időt. Köszönöm elnök úr, csak nagyon röviden a baloldalról rengetegen szóltak hozzá, szeretném ezért a a politikai spektrum túlvégéről elmondani, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást én teljes messzélességgel támogatom, mert meggyőződésem, bár először a perui és kolumbiai kormánynak szeretnék gratulálni az eddig elért eredményekhez, előrelépéshez az elmúlt években, évtizedekben, valóban jó irányba haladnak a dolgok, és meggyőződésem, ahogy azt már elkezdtem mondani, ezek a megállapodások segíthetnek abban, hogy felgyorsítsuk a javulást, az életszínvonal emelkedését, a gazdasági környezetvédelmi, szociális eh, helyzetet, az őslakosok jogainak tiszteletben tartását. Fontosnak tartottam ezt elmondani, innen a politikai barikát túloldaláról, ezért még egyszer hangsúlyozom, a mi pártunk, frakciónk támogatja ezen megállapodásokat. Nem szabad panaszkodni, általában az opponensek aktívabbak, mint azok, akik támogatnak valamit. Most pedig a válaszokra térünk át, sok kérdés volt, sok megjegyzés. Sorban megyünk először Adrian van der Hoven a Business Europe részéről, kap szót, válaszol a megjegyzésekre, kérdésekre. Nincs túl sok időnk. Három perc. Köszönöm, elnök úr. Először is Hallett úrnak válaszolok. Azt nem mondtam a prezentációmban, hogy úgy gondolom, hogy Kolumbia, Peru, az összes 27 tagállam betartja az ILO kötelezettségeket. Én azt mondtam, a Business Europe szerint Kolumbia, Peru és a 27 tagállamnak be kellene tartania az ilóban vállalt kötelezettségeit. Általában a nemzetközi szerződéseket be kell tartani munkaügyi, környezeti vagy kereskedelmi téren. A második dolog, amit kiemeltem, az az volt, hogy szerintem az Európai EU úgy dönt, hogy lép a Kolumbia vagy Peru ellen a megállapodás jegyében, vagy fordítva, a megállapodás bármelyik fejezetét illetően kereskedelmi, fenntartható fejlődési elemek keretében, akkor ezek a kormányok a reprezentatív szociális partnerekkel konzultáljanak, még mielőtt lépnek, jogi útra terelik a kérdést, azért, hogy meggyőzzenek, hogy a kereskedelmi vagy fenntartható fejlődési fejezetek jegyében valóban jogos vagy jogszerűtlen lépésekre került sor. Következő hozzászóló, Eduardo Estevez Martin úr. Először is szeretném elmondani, hogy Véleményem szerint én az önök jó szándékát, jó akaratát nem kérdőjelezem meg. Egyébként nagyon sok személyiséget ismerek, például Garson alelnöket, régóta ismerjük egymást, de nézzük a konkrét számadatokat, biztos, hogy volt előrelépés, és ez még nem elegendő. A perui munkavállalók élete ugyanaz, mint a miénk, és bizonyos aspektusok aggodalmat okoznak nekünk. Ezekkel nem vetettek számot a most vitatott, most tárgyalás alatt lévő megegyezésben. A GDP alakulása, egyáltalán nem garantálja azt, hogy a lakosság helyzete javul. Szerencsére Latin Amerikában a nemzeti GDP-k növekedtek, ellentétben az USA, Kanada vagy az európai országok helyzetével. Sajnos ez a javulás nem jut el a társadalomig, és ez nem jelenti azt, hogy jobban, áll a, jobban él a lakosság Peruban, Kolumbiában vagy egész Latin Amerikában. Különböző szakpolitikákat indítottak el, de ezeknek nem következménye a latin-amerikai lakosság életszínvonalának emelkedése. A kormányok, a perui és a kolumbiai kormány kívánságával ellentétben Köszönöm szépen, most pedig Guido úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel kapcsolatosan is voltak megjegyzések, és arra vonatkozóan, hogy milyen ellenőrzést tudnánk megvalósítani a munkaügyi megállapodások kapcsán lehetőség van arra, hogy az ILO ellenőrző jelentéseibe beletekintsenek, hiszen mi követjük a szakszervezeti jogok alakulását folyamatosan, és az ismert esetekben 187-es és a 2761-es esetében már született nyomonkövetési jelentés a szakszervezeti munkajogi kérdésekben és a kollektív szerződések tiszteletben tartását is nyomon követjük. 2011. decemberében örömmel vettük tudomásul azt, hogy egy törvény született, melynek célja az, hogy a kollektív szerződések megsértésével kapcsolatosan született egy megállapodás. ...2011 óta tapasztalhattuk, hogy sok munka ügyi felügyelőt neveztek ki, ennek örülünk. A civil társadalom bevonása fontos, a munkavállalói képviselők kommentárokat tehetnek, küldhetnek be az ilóba arról, hogy a szakszervezeti jogokat alkalmazzák-e. A perui alelnök asszony egyébként beszélt erről. A szakértői bizottság megjegyzéseket tett a 69-es egyezménnyel kapcsolatosan, és örültünk annak is, hogy a az őslakosok részt vehetnek, vagy az őslakosokat bevonják ezen rendelkezések hatája alá. A büntetlenség és az ILO által felhozott számadatok, különböző adatok vannak az, az ítéletekre vonatkozóan, a kormány információit figyelembe vettük, és ezek szerint, ami az erőszakos cselekményeket illeti, szakszervezetek ellen egy ítélet volt 2001-ben, és több mint 400 2010-ben. Ez azt jelenti, hogy a szakszervezeti képviselők vagy szakszervezeti tagok elleni erőszakos cselekmények elkövetőit bíróság elé állították. Jelen pillanatban még mindig erőszakos cselekmények tárgyai a szakszervezeti képviselők. Minden lehetőt megtettünk jogalkotási szinten azért, hogy fellépjünk ezen erőszak ellen, általában az erőszak és a szakszervezeti vezetők elleni erőszak ellen. A szakértői bizottság aggódik folyamatosan a súlyos helyzet miatt, és reméli, hogy a kormány intézkedéseket fog hozni azért, hogy az erőszak ellen fellépjen. Meghallgattuk a szakértői bizottság jelentését. Elnök, most pedig Marisol Espinosa kap 5 percben időt a válaszadásra. Peru alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondosan felírtam a felszólalók megjegyzéseit, aggájait. Az EP szeretné hogyha a kormányunk átlátható lenne, és szeretnék az elkötelezettségekről is szólni kormányunk részéről. A kongresszus ezzel foglalkozott. Ez a demokratikus munka része. Néhány képviselő szólt itt a munkakörülményekkel kapcsolatosan, és az ILO szakértői bizottsága ajánlásokat tett, és a kormányunk, amióta hivatalba lépett, felhasználta ezeket a megjegyzéseket. Több eszközt biztosított a munkaügyi minisztériumnak. A munkaügyi minisztérium most már nem csak megfigyelő a munkahelyi konfliktusokat illetően, hanem elkötelezte magát, sőt, kötelező számára, hogy aktívabb legyen, és odafigyeljen a munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek betartására. Ezt a köztársasági elnök is szorgalmazta. Az illót ez a két törvény foglalkoztatja a parlamentünk napirendjén szerepel az, hogy a munkavállalókkal való egyezményt megkössük. Ha megengedik, a környezetvédelmi és a külkereskedelmi miniszter részéről is felmerültek aggályok, ami pedig a civil társadalmat illeti. Talán a vízzel kapcsolatosan az érintett minisztereket kellene meghallgatni. A víz, a közszolgáltatások, elektromos áram, gáz, ezek nem részei a megállapodásnak. Jelezni kell, hogy a kormány garanciát vállal az emberi jogok és a munkavállalói jogok érvényesítéséért, de itt az alapszolgáltatásokról is szó van. Itt van egy példa, itt van a kezemben, szeretném ezt megmutatni. Jelentés a kakaó termelőkről. Pierre Marcolini csokoládé van itt a kezemben, és ez a Peruban az őslakosság által a nagy síkságokon termesztett kakaóból készült, és ez mutatja, hogy ennek sikerült a határokon át, az óceánon át eljutni ide, és a markolini csokoládét is ebből készíték. Köszönöm. Két perc maradt. Hogyha több ha nem többet, mint két percet beszélnek, akkor a perui delegáció többi tagjának átadnám a szót. De Szilva úr, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm elnök úr ezt a két percet. Ami Perut illeti, a szabadkereskedelmi megállapodás lehetőség, rendkívül jó lehetőség, amelyet meg kell ragadni. Ez a legszegényebb lakosság számára jelent jelenti az, hogy a termékeiket, például a kakaót az EU-ba exportálhatják. Láttuk, hogy az export a gazdaság motorjává vált, például tavaly a hozadott értékű export, ide tartoznak bizonyos termékek is, és ezek 32%-kal növekedtek, mezőgazdasági termékekről van szó. Több millió perui régebben nem dolgozhatott, de ma már a termelői lánc, az exportlánc része Európának, így lehetősége van arra, hogy támogassa ezt a fejlődést elősegítse a szegények, nem olyanok, mint az európai szegények nálunk, az európai szegények a perui középréteget jelentik. Ma a legszegényebb rétegek is megfelelő munkát tudnak vállalni, a másik pedig, hogy toxikus termékek érkezésétől félnek ők, de ne féljenek, mert nálunk erőteljes az ezt kiküszöbölő rendszer. Ami a banki intézményeket illeti, ezek erősek, és egyiket sem érintette az USA beli és Európa beli válság, mert a pénzügyi szektor mentes maradt e hatásoktól, olyan szigorú ellenőrzési rendszerünk van. További kérdések. A szabadkereskedelmi megállapodást a perui kongresszus fogja ellenőrizni, 7-8 hónappal ezelőtt választották meg ezt a kongresszust, és az őslakosság is helyet kapott benne. Most a perui környezetvédelmi miniszter kap szót. Köszönöm, 60 másodpercben szeretném megnyugtatni a különböző hozzászólókat, a perui környezetvédelmi normákat, illetően Salafranca úr szólt erről, ezt a megállapodást globális kontextusba kell helyezni. Peru szeretne továbbra is környezetvédelmi normákat alkalmazni a területén az alkotmányos jogokat kívánjuk a lakosság számára biztosítani, vagyis az, hogy egészséges környezetben élhessen a lakosság. Az én minisztériumomat ezért hozták létre három évvel ezelőtt. Van egy ellenőrző rendszerünk, amely a környezetvédelmi normák javítását segíti. Bizonyos küszöbb értékeket nem lehet túllépni, és egy sor intézkedést hoztunk azért is, hogy a környezet javuljon Peruban konfliktusok. Vannak konfliktusok a perui társadalmon belül, ez így van, de a kormány odafigyel, minden éreket félre, és ezeket arra használja fel, hogy előrelépjen. Például a víz. A vízhez való jog, emberi jog, az egyén joga, éppen ezért a köztársaságunk elnöke azt kérte, hogy megállapodás szülesen több fél között a civil társadalom képviselőjének bevonásával. Egy vízügyi megállapodás. A víz az élet alapvető része, ezért a kormány elkötelezte magát arra, hogy védeni fogja. Köszönöm. José Luis Silva, a perui és turizmus minisztérium részéről is jelen van. Most pedig Kolumbia képviselőinek adjuk át a szót. Kérem, hogy néhány percben ismertesse a válaszait. Az öné a szó. <coughs> Hölgyeim és uraim, Néhány javaslatról szeretnék szólni, és arról is, hogy hogyan tudjuk a kereskedelmi megállapodás különböző pontjait erősíteni, és hogyan tudunk előre haladni az emberi jogok és a környezetvédelem terén. Az első javaslatom etéren a következő. ami a kolumbiai kormányt illeti, az EU országokat. Mi azért dolgozunk, hogy a Kolumbiában dolgozó külföldi cégek elkötelezzék magukat arra, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat, és a vállalatok szociális felelősségét betartják, a környezeti normákat, és jó gyakorlatot, bevált gyakorlatot alkalmaznak a munkahelyeken. Például az összes svájci céggel aláírtunk egy megállapodást, azokkal, amelyek befektettek Kolumbiában. Az emberi jogi előírások betartásáról van szó. A másik a Carrefour cég, francia cég, esete. amely a szakszervezeti nemzeti iskolát megkereste azért, hogy szakszervezet alakulhasson a cégen belül. Mi kéz a kézben munkálkodunk az Európai Parlamenttel azért, hogy javuljon itt a helyzet, és adtam példát arra, hogy például más országbeli cégek, USA beli, kanadai, ázsiai cégek is betöltsék a szerepüket, ezen ücsködünk. Raso Guido úr is itt van, és munkavállalói és kormányképviselek, valamint az amerikai szakszervezeti konfederáció képviselői. Azt javasoljuk az Ilónak, hogy állandó programot dolgozzon ki arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokat kövesse mégpedig a fejlődés és szerződéses szabadságjogok, szakszerződési szabadságjogok és munkáltatói jogok, kötelezettségek fejezet jegyében. A másik kérdés, a földek visszaadása Kolumbiában. Ez bizony nem lesz sétalovaglás, mert ez a folyamat előirányozta azt, hogy felfegyverzett emberektől el visszaveszi a földet, és a parasztoknak adja oda. Itt nem arról van szó, hogy egy hektárral több vagy kevesebb kell a visszaadott földe területek esetén, hanem a kormány szándéka már megvan arra vonatkozóan, hogy elvegye a földeket a az illegális földbirtoklóktól, és visszaadja az őslakosságnak, a parasztoknak a földjeiket. Jó lenne egy szakértői csoport, hogyha önök ki akarnak nevezni ilyen csoportot, beleértve a szakszervezeti jogok kérdésének megfigyelését is. A kapuk nyitottak, mert szeretnénk, hogyha ez a törvény nem lenne kudarc, mert akkor az egész kolumbiai társadalom kudarcot vallana. Negyedik megjegyzés, beszélhetünk itt bármiről az emberi jogok kérdését illetően, nem távolodunk el az ENSZ emberi jogi rendelkezéseitől. A kolumbiai kormány más kormányokkal együtt jövőre számot fog adni az emberi jogok helyzetéről. Itt meg fogják vizsgálni az emberi jogok helyzetét. Minden egyes kormánynak joga van ahhoz, hogy áttekintse, mit valósított meg az emberi jogok terén, és mit nem. Nyilvános jelentésről van szó, írásos jelentésről. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament végig kísérné ezt a folyamatot, nem csak Kolumbia esetében, hanem ha lehet a világ minél több országa esetében emberi jogi kérdések terén össze volt egy emberi jogi konferencia nálunk, amelyet a kormány, a főügyész, az ország főügyésze és a polgármesterek szervezetei, a megyei elnökök szervezetei rendeztek, ott volt a civil társadalom, szakszervezetek, munkáltatók, kutatók, női, nőszervezetek, őslakosság szervezetei, gazdák szervezetei. Egyébként az ENSZ emberi jogi biztosa is jelen volt az, az amerikai közi szervezet képviselője is. Egy sor partnerünk van, ők figyelemmel kísérik az emberi jogi helyzetet. Mit teszünk az országban? Előre léptünk az illegális hadseregek elleni harcban, de sajnos nálunk nincs béke, minden nap az erőszakkal találjuk szembe magunkat. Azonnal befejezem, elnök úr, sok gyilkosság történt, Ma öt, ma öt katonát raboltak el, és 11 olajcégbeli munkavállalót. Hát ez a mi mindennapi életünk, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Zsadó úr kérdése a toxikus termékekkel kapcsolatban. Azt hiszem, két különböző dologról van szó. Egyrészt van az, ami a pénzügyi szolgáltatásokról szól, és van a pénzügyi termékek szabályozása. Ez Michel Barnier kompetenciája. A szerződésben a szabadkereskedelmi társadalmi, szabadkereskedelmi megállapodásban az kapszabályozást, hogy nemzeti ö, szabályoknak vannak alávetve a kívülről érkező ö, termékek, mint hogyha Európából érkeznének, pontosan ö, olyan ö, elbánásban részesülnek. Ö, nem a latin-amerikai termékkel van probléma, akkor hanem a nemzeti szabályozással. Ő Solcor kérdése a KKV-kkal kapcsolatban. nem könnyű fejezet a KKV-knak a szerepe a kereskedelem. az tény, hogy a KKV-knak csak akkor van esélyük, hogyha stabil jogi környezet van, és erre való a szabadkereskedelmi megállapodás. Hogyha egy KKV hosszú távon szeretne lehetőséget akkor olyan keret kell, amely biztonságos, állandó, és a szabadkereskedelmi megerepedés éppen ezt adja meg a kolumbiai, perui KKV-knak, és ugyanaz visszafelé. Aláiza asszony azt javasolta, hogy újra tárgyaljuk a megállapodást. Erre allegorikusan tudnék válaszolni elvileg, hogyha újra tárgyaljuk a megállapodást, mire van új megállapodás, addigra megváltozott a gazdasági helyzet. A még megállapodás egy bizonyos időszakra, néhány évtizedre érvényes. Ez a normál időszak. Nem lehet egyfajtában újra tárgyalni nem is látom világosan, hogy a gazdasági válság hogyan hatna erre latin-amerikai oldalról nézve. Hogyha megnézzük az export alakulását Európa felé, akkor önöket egyáltalán nem érinti a gazdasági válság, ami nem is ö, olyan mély minden nap továbbra is ítkezünk, ez mondjuk nem változott. Szelefranka asszony, miért kell két év? Nagyon érdekes kérdés. Nem, csak erre a megállapodásra vonatkozik ez. Ö, túl hosszú az időszak ennek több oka is van. Hogyan lehetne ezen változtatni, ezen javítani? Amikor egy megállapodás megkötünk, akkor az jogilag teljesen tökéletes kell legyen. Ez alapfeltétel. Ami nincs konszolidálva, végleges szerkezetbe foglalva, ott van állva, hogy nem működik. Ez komoly munka. Szintén szükséges munka ahhoz, hogy később tudjuk végrehajtani. Másrészt ezt le kell fordítani 23 hivatalos nyelvre, mert az EU-nak ennyi hivatalos nyelve van. Ilyen megállapodás 1000-2000 oldal is lehet. Hogyha ezt le kell fordítani 23 nyelve, az legalábbis hónapokba kerül. Talán a parlament úgy gondolja, hogy nem megvalósítható az, hogy ratifikáljuk, anélkül, hogy meg lenne az összes nyelvem, de hát nagyon technikai az ilyen ö, szöveg, amit soha senkikünk nem fog elolvasni. Ön el fogja ezt olvasni? én nem írok, de ez nagyon technikai, a vám hatóságot célozza. Nekünk erre a ratifikációhoz nincs szükségek, mert politikai tartalom nincs benne. Talán jó lenne, hogyha a parlament a tanácssal és a bizottsággal elgondolkozna azon, hogyan lehet megkönnyíteni ezt a fordítási folyamatot. Ezért kell ennyi idő. Már elmondtam, ezt többször a bizottságban. Hol itt úr. ellenőrizzük a saját hírszerzőszolgálatunkkal. Az illető szolgálat D a s az egyik vezetője, I, ö, 40 vizsgálat folyik, ezt tudtuk meg, Ez egyfajta hírszerzési szolgálat. Ezt bezárta az elnök, Dos Santos úr. És az ENSZ eh, azt mondja, hogy nincsen megerősítés. Azt hiszem, hogy az illető szolgálatot bezárták. A felső vezetője börtönben van, ketten számüzetésbe vonultak, és 40 ember ellen folyik vizsgálat. Azt hiszem ezt jól mutatja, hogy igenis felléptünk. Departamenti Administrativo de Seguridad. Ezt zárták be hogyha ez segítség, ezzel az információval tudok szolgálni. Köszönöm. Ari David, EPP. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az összes résztvevőnek a nagyon érdekes és hasznos délutánt. úgy gondolom, hogy a két parlament, a Peru és a Boli, a Peru és a kolumbiai hasonló meghallgatást tervez. Gondolom az Európai Parlament is részt vesz, és a kollégák a helyszínen fogják tudni ellenőrizni, és nem csak közvetett információkkal, amelyek esetleg torzulnak, míg ideérnek két távoli országból. Valami azonban itt nem hangzott el, amivel azonban foglalkozhatunk máshol. A képviselők sajnálják, hogy nem vonták be a négy andki országot ebbe a jelentésbe. Ö, nem régi politikai esemény, ekvádori és bolíviai szavazásra gondolok, Szíriával kapcsolatban az ENSZ beli szavazásra. Ketten voltak ellene, ez a kettő andoki országból jött. A biztos úr szólítom meg, decemberben jöttek válaszok Ekvádorról, kérem, hogy vegye figyelembe ezt a politikai aspektust, mert ez nem elhanyagolható. Az ILO képviselője szólok most, a jogállam, a munkajog, a szakszeti jogok adnak nekünk okot aggodalomra. aggodalomra. Richard Howitt talán megengedi, hogy utaljak a Human Rights Watch legutóbbi jelentésére. Azt hiszem ez egy szava hihető szervezet. Olvassák el, hogy mit mondanak arról, hogy Kolumbiában milyen erőszak, illetve gyilkosság vár a szakszervezeti vezetőkre. Kolumbia és Peru aláírta az ILO összes egyezményét, azt hiszem ezt alá kell húzni. A TUKA álláspontja a Pán-Amerikai Szakszeti Szövetségé teljesen más Amikor egy ilyen helyzet van, akkor egyrészt van a közigazgatási közigazgatás szakszervezet, másrészt a magánszféra szakszervezetei. Azt hiszem nem is kell erről többet mondani most. Köszönöm szépen a két ország alelnökeinek a jelenlétét. Két végletet képviselnek a politikai spektrumban úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás ösztönözhet másokat is hasonló akciókra. Arra, hogy szülessék meg a megfelelő megszállás, illetve alkalmazzák, mint ahogy önöknél nem alkalmazzák. A fenntartható fejlődés, a demokratizálódás, a civil társadalom megfelelő szerepe nélkülözhetetlen. A Leia asszony elmondta, semmi kétség a felől, hogy a civil társadalom szervezetei nyomon tudják követni, és az, hogyha nincsenek megfelelő intézkedések, és fel tudják hívni rá a figyelmet de biztosan csatlakoznék abban, hogy ezek az intézkedések a növekedést és a foglalkoztatást is szolgálnák. A brutó hazai termék valóban növekszik. Nos, biztos úr, hadd adjak egy más olvasatotnak a dokumentumnak, amelyet volt kedves küldeni nekem. Ne feledjük el, hogy politikai döntésről van szó. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament fogja vállalni a felelősséget. Köszönöm a nagyon hosszú eszmecserét. Nem tudom, hogy hány eh, parlament tud ilyen nyílt vitát szervezni harmadik országbeli képviselőkkel ebben egyedüliek vagyok, és büszke le vagyok arra, hogy nek a parlamentnek a tagja lehetek. Commissioner, I need Két perc szünet. Logisztikai okokból két perces szünetet tartunk. Kérem, üljenek le, és készülnek fel a következő napi pontra.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 less to 2%, crucial and important for cheese. Let's resume our proceedings. Folytassuk a munkát. A 13. pontnál tartunk. Egyetértési eljárás kereskedelmi megállapodásról. Az EK és Izrael között társulás létrehozó mediterrán megállapodáshoz csatolt az ipari termékek megfelelőség értékeléséről és elfogadásáról szóló, az EKE és Izrael között megállapodásról szóló kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Ez a szakbizottság tavaly úgy döntött, hogy ellenőrzi a társ a kereskedelmi megállapodás megfelel a szabályoknak. Úgy döntöttünk, hogy megkérjük az AFET szakbizottságot, a külügyi szakbizottságot, hogy írjon véleményt erről a kérdésről és a bizottságot és megkérjük, hogy jön el ebbe a szakbizottságba, és mondja el válaszát erre a kérdésre. Pontosan. Ez a megállapodás, ami napra készíteszi a kereskedelmi kapcsolatot az EU és Izrael között. Megfelel-e a külpolitikának, amelyet folytat az EU Izraellel. Ezt kell tudnunk, mielőtt szavazunk az egyetértési eljárás keretében. Az AFET nem állította elő a véleményét, de már nincs távol az idő, és de Gucht biztos fog szólni hozzánk a bizottság nevében ugyanerről a kérdésről mivel én vagyok az előadója hivatalból ennek a megállapodásnak, a, ö, pontosítom, milyen kérdésekre kérünk választ. A kérdés a korrendszerrel kapcsolatban a bizottsághoz van intézve, mi a bizottság véleménye. Az Európai Bizottság úgy gondolja el, hogy az Izrael való kereskedelmi kapcsolatok ö, megújított változata megfelel-e a, ö, az EU Izrael szembeni politikájának. Különösen gondolok itt az új telepekre és a övezettel kapcsolatos izraeli álláspontra. Erre szeretnénk választ kapni. Megadom a szót Döguch biztosnak, és utána eszmecsere lesz magunk között, és döguk biztossal. Biztos úr, öni a szó. Mr. Chairman. Köszönöm. Elnök úr a lehetőséget ismételten. Üzrel fontos partnerünk, és az Euró-Mediterrán EU-Izrael társulási megállapodással természetesen 2005-ben elfogadott, közösen elfogadott eh, kiegészítő jegyzőkönyvhez. Persze nem ma indult ez a folyamat, tíz évet kell visszamennünk az Euromed toledói miniszteri csúcsához, amikor is egy cselekvési tervet fogadtunk el. Öt éve később a palermói kereskedelmi miniszteri ülésen a jogszabályok közelítéséről, főként a szabályokra vonatkozó jogszabályok, technikai szabályok és eljárások közelítéséről állapodtunk meg. Izrael egyike azon országoknak a régióban, amely szeretné közelíteni jogszabályait ezen a téren az Európai Unióéhoz. Például Jelenleg vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy felgyorsítsuk Tunéziával akka tárgyalásokat. Az Európai Szomszédság politika keretében a 2005-ös cselekvési tervre utalok itt. Izrael és az Európai Unió vállalta, hogy két oldalú tárgyalásokat felgyorsítja, amely a megfelelőségű vizsgálat eljárását közelítik ipari termékekre vonatkozóan. Ezt hívjuk AK eh, jegyzőkönyvnek. Szeretnénk, hogyha ez AK több mint eh, egy országra kiterjeszthetnénk a déli part eh, szomszédságunkban. Jordánia, Marokkó, Tunézia, esetében is ezt tervezzük, ezért Izrael neve egy kivétel. Politikai és kereskedelmi kapcsolataink kiterjesztéséről szól ez nem csak Izrael, hanem más országokkal és a régióban. a upgrade of relations started only in 2008. 2008-ban kezdődtek a tárgyalások, amikor is a 2005-ös cselekvési terv éppen lejáróban volt, és már beindultak az AK ügyben a tárgyalások. Így tehát korábbi ez a folyamat, mint a frissítés. Tehát, még egyszer mondom, független a frissítéstől az AKA mm, terén vállalt célunk és kötelezettségünk. Pursuing any process of upgrading our relations with Israel. This approach has been... Ezt a megközelítést alkalmaztuk az elejétől fogva, és természetesen a két oldalú kapcsolatokat a 2005-ös cselekvési terv értelmében folytatjuk, beleértve az AKA jegyzőkönyv lezárását. Mielőtt tovább bennék, beszéljünk arról, hogy mi is az AKA. Jó kérdés, de önök bizonyára tudják, ugyanakkor mégis elmondom. Olyan kereskedelmi megállapodás ez, amely az ipari termékek esetében a kereskedelmi korlátokat kívánja lebontani. Kölcsönös elismerési megállapodás, ebben az esetben az izraeli gyógyszertermékeket ugyanolyan szabványok, normák szerint állítják elő, mint az Európai Unióban, és az európai termékeket pedig az izraeli szabványoknak megfelelőként ismerik el. Gyakorlatban az akar lehetővé teszi, hogy piacra lépjenek ezek a termékek további megfelelőség értékelés nélkül. Mi az előnye ennek? Gazdasági szereplők mindkét oldalon időt és pénzt spórolnak, a piaci hozzáférés felgyorsul. Az európai és izraeli fogyasztók pedig árelőnyhöz és nagyobb választékhoz juthatnak. Dióhéjban tehát ez egy technika jellegű megállapodás, ahogy azt már korábban elmondtuk. Jelenleg egy ágazatról lenne szó, a gyógyszerágazat termékeire terjedne ez ki. Izrael ebben az ágazatban az európai szervezetek munkájában részt vesz. Egyébként mindez az információ megtalálható a mellékletben, amelyet az Európai Parlament jövő egyesre benyújtottunk. A társulási eh, megállapodáshoz csatlakozna ez a jegyzőkönyv, így eh, 83-as cikke vonatkozik erre a területre. Az területi kérdést, a 67 utáni határok kérdését nem érint ez a technikai jellegű megállapodás. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a struktúrált párbeszéd keretében további kérdésekről szeretnénk beszélni. csak röviden villantanám ezeket fel a jogalkotási fronton kívül várhatóan az Európai Bizottság önöknek majd, és a tanácsnak egy piaci hozzáférési eh, rendszerre is javaslatot eh, tesz valamikor márciusban itt a közbeszerzések területére. Eh, gondolok elsősorban, illetve a WTO rendezési mechanizmus megfelelő eszközt nyújtana, szükséges esetben arra, hogy az unió érdekeit védjük kereskedelmi partnerünkkel szemben. Ez év első felében várhatják azt a javaslatunkat, amely a befektetők pénzügyi felelősségét szabályozná, és amely a befektetési politikánk tekintetében hitelesebbé tenni az Európai Uniót az év során. Kereskedelmi védelmi mechanizmusainkat is modernizálni kívánjuk, és egy publikus, nyilvános konzultációt is beindítunk ezzel kapcsolatban. Legkésőbb 2013 elejére lezárult ez a folyamat. Most pedig szívesen eh, beszélek bővebben arról, hogy eh, mi érdekli önöket az AK-val kapcsolatban, AK izraeli megállapodással kapcsolatban. for the floor and the... Néhányan kértek kérdést. Uh, so I have to put... De hát sajnos az időkorlátok miatt ismét csak eh, korlátozott időben beszélhetnek, mindenki két percet kap. Lucia Andrekiene az árnyék előadójának a témának a néppárt nevében. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretném üdvözölni eh, azt az előrelépést, amit az AKA ügyében elértünk. Még egyszer hangsúlyoznám, olyan megállapodás ez, amely a gyógyszertermékek kereskedelmét kívánja elősegíteni. Nagyon sajnálom, hogy tavaly az akka, akadályozásával az európai gyógyszercégek életét megnehezítettük, és az egészségügy, európai egészségügy számára további költségeket jelentette ez, a fogyasztók zsebébe nyúltunk, itt nem gyógyszerekről van szó, nem fegyverekről. Veronique de Kaiser az előadójának a témájának, és véleményében javasolta, hogy egy időközi eh, jelentés eh, készüljön e témében. Ma de Hucht úrhoz fordulok. Ebben az esetben a megfelelőségértékelés eh, megismétlésre kerülne, és hogyha nem, akkor ez az állásfoglalás hogyan segíthetné az AKA megállapodás lezárását? Végezetül hangsúlyoznom kell ismételten, hogy elsősorban a jog szabályok és normák közelítéséről van itt szó az EU és Izrael között, illetve a gyógyászati termékek piacának nyitásáról, ezért akár csak a múltban most is arra kérem a kollégákat, hogy sokat ne gondolkozzunk ezen, lehető leghamarabb adjunk zöld utat, de fontos dossziéra. Köszönöm. Eh, let me ask you to focus on what we are here. Kérem, koncentráljanak arra, hogy az Európai Unió eh, külső felépése mennyire következetes, de a kereskedelmi szempontokból a többit azt hagyjuk a külügyi bizottságra az aldenevi melletti sárkák. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, rövid leszek, rövidebb, mint két perc. A frakcióm szeretné, hogyha egy menetrend készülne az AK jegyzőkönyvre, és csak a jegyzőkönyv kedvéért elmondanám, hogy ez nem emberjogi kérdés. Fontosak az emberi jogok, persze, de e, ezeket külön kell tárgyalni, kezelni. Az ALDE frakció ezért egy menetrendet szeretne felállítani, és azt, hogy haladjunk tovább. Köszönjük, mondja az elnök. Van naptárunk, van a menetrendünk, ha még nem változik, ez az érvényes. Néppárti kollega parancsoljon. Yes. Igen, köszönöm kollégák. Az napnál világosabb, hogy a, az európai cégek és fogyasztók érdekeit is szolgálja ez a megállapodás, már most is, hiszen Izrael egyoldalúan végrehajtja a megállapodást, eh, mint egy jó szendékai elejül. Uh, az európai eh, betegek eh, gyorsabban, olcsóbban férnek hozzá számos gyógyászati termékhez majd, azért, mert a megfelelőség értékelési eljárásra nem kell, hogy sor kerüljön. Az európai gyógyszerexportőrök is könnyebben férnek hozzá egy piachoz, egy új piachoz, a protekcionizmusnak ez elejét veszi. Harmadsorban az uniós szervek idejét sem pocsikoljuk azzal, hogy izraeli importtermékeket vizsgáljanak. Vannak, voltak, akik a társulási megállapodás e, felülvizsgálatában látják ezt a kérdést, pedig hát e, itt a barcelonai folyamat e, hoz sok politikai köze nincs, nem kell túl politizálni, ez egy technikai jellegű megállapodás, amely pozitív gazdasági hatással bírhat mindkét oldalon, ezért eh, azt javaslom, hogy ne habozzunk eh, zöld udat neki. Thank you, and now Sarah. Köszönöm, Sarah Latford, de nem tagja ennek a szakbizottságnak, de üdvözöljük. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaptam e témában. Én is örülök annak, hogy itt előrelépés volt, mert közel két éve neveztük ki az első előadót, és nem voltunk eddig sikeresek, talán rekord lassúsággal haladtunk előre. Előre kell lépni azért, hogy az egész parlament demokratikus választással élhessen, arról, hogy elfogadja vagy nem fogadja el ezt a megállapodást. Szerintem ezt el kell fogadni, az én véleményem szerint, de nem demokratikus dolog, hogyha ez nem kerül a plenárisra két év után. Most a gyorsaság. Fontos ahhoz, hogy döntés szülessen. Másodszorban, hogy mások is mondták, ennek gyakorlati haszna van, nem csak az európai fogyasztók számára, hanem az európai exportőrök számára is, akik Izraelbe exportálnak. A bürokráciát fogja csökkenteni ez a megállapodás az import-export terén, gyógyszerészeti termékek esetében főként, figyelembe véve most azt, hogy az egészségügyi kiadásokat mindenütt lefaragják. Ahogy a biztos úr mondta, ez más hasonló egyezményeknek is példát mutathat Marokkóval, Tunéziával. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor az említett két országnak milyen jelzést küldünk a közös normákról. Továbbá elfogadtunk egy palesztin megállapodást a múlt nyáron, mezőgazdasági termékekről hallgazdaságokról, és ahogy kollégám mondta, hogyha az emberi jogokra odafigyelünk, az helyén való, de a kereskedelmi kérdéseket technikai szemszögből kell nézni, és az emberi jogika, jogokkal, politikai kérdésekkel, partnereinkkel szorosabb párbeszédet folytatva foglalkozhatunk, őket is bevonva. Köszönöm. Elnök, sajnos a mikrofon nincs bekapcsolva. Itt a szakpolitikai koherenciával kell foglalkoznunk, nem pedig a létjogosultsággal vagy a megállapodás mögött álló kérdésekkel. Most szakpolitikai, vagyis politikai kérdésekről beszélünk, és nem a kereskedelemről áll, de Dinali kollega, köszönöm, hogyha most ez a vitatárgya, akkor valóban nehéz azt hinni, hogy az AK-val kapcsolatos szavazás, végrehajtásával kapcsolatos szavazás nem jár politikai következményekkel. Lehet, hogy kereskedelmi szempontból ennek különböző értékei vannak, de politikai értelemben véve világos üzenetet küldenénk a régiónak, nem csak Izraelnek, hanem a szomszédos országoknak is nekik is látniuk kell az, hogy mi következetesek vagyunk a kereskedelmi és külpolitikában. Kérdésem a biztoshoz, mindenkihez az, hogy összehasonlítva az egy évvel vagy két évvel ezelőtti helyzethez, a helyzet ott a helyszínen pozitív értelemben változott? Volt-e előrelépés? a béke folyamat során. Most nem érdemes a CEU kéréseit, kérelmeit megismételni, amelyeket Izraelnek és a régió más érdekelt felének küldött. Ezt a témát azért meg kell vitatnunk, először is megvárnunk az AFET véleményét, szerintem ez már előkészület alatt áll, úgy tudom, hogy még nem szavazták meg, és az AFED bizottsággal is következetesen kell eljárnunk, vagyis azok, azzal egyeztetnünk a véleményünket. Továbbá naív lenne azt hinni, hogy ez csak kereskedelmi kérdés, melynek nincsenek politikai következményei. Véronik de de Kaiser az AFED bizottság tagja, a mi bizottságunké nem, talán szólhatna arról, hogy hogy is áll ez az ügy az AFED-ban. Köszönöm, elnök úr. Volt egy első véleménycsere erről a véleménytervezetről, született egy dokumentum, és jogi véleményt kértünk, amelynek még nincs meg a végeredménye, és amelyről még nem vitatkoztunk. Milyen kérdéseket kell felvetni? Hogy mondjam el, hogy kicsit meglep engem, mikor azt tapasztalom, hogy az INTA szakbizottságban azt mondják, hogy technikai dosszéról, megállapodásról van szó ami általában az akka eljárást illeti és a közösségi vívmányt, amelyet más ország is átvesz, és ami majd az eljárások leegyszerűsítését eredményezi. Nos, ezzel kapcsolatosan én mindenképpen örülök. Sem a Lisszaboni szerződés, sem a parlamentben megszavazott szöveg nem válhat külön nem választhatja külön a technikai és a politikai kérdéseket. Ott van az új szomszédség, szomszédsági politika, többet többért. Nem lesz szankció, nem lesz negatív ösztönző, de azok az országok, amelyek többet akarnak, többet kell, hogy nyújtsanak emberi jogi téren is, és ez fekete-fehéren ebben benne van, a parlamentben megszavaztunk erről állásfoglalást. Ott van a Lisszaboni szerződés. Azt mondják nekem, hogy álmodozik maga de Kaiser asszony. Nem, hát nem álmodom, mert hiszen szavaztunk. Hogy lehet azt mondani, hogy ez a rész kereskedelmi, a másik pedig emberi jogi kérdés, majd arról külön vitát szervezünk. Még annyit szeretnék mondani, emlékeztetek rá, hogy az EU-Izrael társulási tanács ülésén 2011. februárjában az EU az EU kérdéseket, világos kérdéseket tett fel, és számon kérte Izraeltől, hogy mi a helyzet a settlementekkel, a gázai övezettel, az izraeli arabok helyzetével megnéztem a helyzetet, azóta ez romlott, hogyha ebben a párbeszédben semmit nem érünk el, akkor mondják meg nekem, hogy a, hogy tudunk elérni valamit, hogy tudunk egy menetrendet felállítani, tehát ezért nem lehet a két dolgot külön választani, elnézés. Elnézés, hogy sokáig beszéltem. Alexádó, köszönöm, elnök úr. Én nagyon örülök annak, hogy a néppárti kollégák a gyógyszeriparral kapcsolatos kérdésekben támadnak, vagyis a gyógyszer árakkal kapcsolatosan támadást intéztek, azzal kapcsolatban is, hogy hogy állnak rendelkezésre ezek a gyógyszerek Európában, melléjük állok a következő harcukba, de hát nem mindegy, hogy minden, hogy miről beszélünk. Itt nem csak a kapcsolat technikai szintjének emeléséről van szó, hanem ez politikai értelemben is magasabb szintet jelent. A dossziénak van politikai kockázata. Eston asszony határozottan nyilatkozott a politikáról, a kolonizáció stratégiájáról, a telepes stratégiáról, azt mondta, hogy ez a nemzetközi jog megsértése. És hogyha az EU elvégzi ezt a politikai elemzést, akkor az elfogadás vagy a befagyasztás, hiszen befagyasztásról van szó, az AKA esetében politikai jelzés, és ez ellentétes azzal, amit a biztosunk és a főképviselő Eston asszony mondott. Elnök David Martin, szocialista frakció. Köszönöm. Könnyebb most az én feladatom a három előző felszólaló után a kapcsolatunk technikai szintjének emelése, ez nem politikamentes kérdés, itt rengeteg gazdasági előnye jár majd ez, ennek megkötése, figyelembe véve a gyógyszerárakat. Amíg eh, Izrael folytatja a palesztin gyermekek jogainak megsértését, a gázai politikáját, elveszi a palesztin gazdák földjét, stb akkor hogyan beszélhetünk értékközösségről, és arról, hogy koherensek az értékeinkkel az AKA egyezmény aláírásának feltételei. Nem tudjuk a politikai tényeket itt kikapcsolni, tízel esetében ez nem fogadható el ez a megállapodás. Következő hozzászóló, köszönöm, biztos úr. Politikai kohér, koherenciáról beszélve egyetértek David Martinnal, David Helmut és én, mi voltunk Gázában júliusban, és beszéltünk a menekültekkel, az ENSZ menekültügyi ügynökségével, azt mondták, hogy ez egy ostromlott ország, 48%-os munkanélküliség, 29%-át a mezőgazdasági földeknek katonákkal őrzik. Elmentünk kórházba, és az egészségügyi miniszterrel is beszéltünk, aki azt mondta, hogy 500 paciens halt meg az elmúlt öt évben azért, mert nem volt rák elleni gyógyszer. Azt is mondta, hogy nincs elég gyógyszer utánpotlás, például gumikesztő, és egyszerűen azért, mert az izraeliek blokádot tartanak fel ellenünk. Láttuk magunk, láttuk a terápiás felszerelést, amelyet az EU küldött, vadonatúj, soha nem használták, mert nem engedte be a technikusokat Izrael. Láttunk épületeket, amelyeket nem fejeztek be, mert nincs építőanyag. A palesztinok elleni harc minden nap folyik, napról napra, és nincs mód arra, vagyis ez lehetetlen, ahogy a világ ezt figyeli, csak nézi, hogyan van értelme a mi kereskedelmi politikánknak. Azt mondjuk, hogy jó, ez itt jó, az kereskedelem szempontjából, ez meg Izrael szempontjából, ez olcsóbbá teszi az európai gyógyszereket, de Közben itt vannak a palesztinok, akiket elnyomják. Eston asszony elmondta, hogy illegálisak az izraeli telepek. Hát következetesnek kell lenni. Csak ennyit kérek önöktől, hogy legyenek következetesek, ne legyen előrelépés mindaddig, amíg Izrael nem jár el másképpen, és amíg nincs pozitív jövő a palesztin jövő számára, a palesztinok számára. Kasszulides kollega. Köszönöm, elnök úr, gyorsan fogom ezt most elmondani. Az AKA, amelyel ma foglalkozunk, sem nem politikai, sem nem technikai szempontból nem jelenti kapcsolataink emelését, szintjének emelését Izrael, de Gucht úr világosan beszélt, ez csak frissíti, aktualizálja a helyzetet, és ez nem a szint emelése, az Euró-Mediterrán partnerség része, társulási egyezményeket kötöttünk, és politikai kritériumoktól mentesek vagyunk, részvevők. Azt kérjük, hogy protokollok segítségével javuljanak a társulási egyezmények, és ugyanez itt az AKA, többet többér, de nem többet kevesebbért, vagy fordítva, hanem többet többért kérünk, és ez így is lesz, hogyha azt választjuk, hogy nem gyakorolunk hatást a közel-keletre azért, hogy a dolgok javuljanak, akkor vissza tartjuk a kon, az egyetértésünket az akka egyezmény elfogadásával kapcsolatosan. Köszönöm, elnök úr! Biztos úr, már elmondtam gondjaimat, aggodalmaimat, mégpedig az, hogy itt a kereskedelmi kérdéseket alávetjük a politikai kérdéseknek, mint ahogy ez most is történik. Megértem én ezeket a politikai ügyeket, de nem tudom, hogy ez az a hely, ahol a e kérdéseket fel kell vetni, hiszen szeretnénk, ha munkahelyeket teremtenénk elő, segítenénk a kereskedelem bonyolítását, de közben ez a kérdés itt megbéníti, megbénítja önöket. Itt vannak a különböző diszkriminatív intézkedések. Én kritikus barátja vagyok Izraelnek, megértem azokat a kérdéseket, mint a telepesek, telepek létrehozása, a blokkád, de szerintem nem itt az intában kell ezeket felvetni. Én úgy érzelmezem ezt az akkát, amelyet egyébként támogatok, hogy ezzel a gyógyszerek ára csökkenni fog. Izraelben eh, nagy mennyiségben állítanak elő gyógyszereket, és ebből sok szegény európai állampolgár fog hasznot húzni. Az izraeli parlament, a Knesset már eh, törvényeket hozott, és eh, a hitelünket ásnánk alá, hogyha nem lépnénk, nem tartanánk be a megállapodásokat. A kereskedelmi ügyeket illetően nem szabad ezeket eh, itt eh, a politikai kérdéseknek alávetni. Köszönöm, néppárt. Az AKA megállapodás, technikai jellegű megállapodás. Mivel itt Izraelről van szó, és ott vannak elfoglalt területek, megszállt területek, ennek politikai konnotációja is van mindenki számára. Úgy vélem, hogy az AK megállapodást arra használjuk fel, hogy nyomást gyakoroljunk az izraeli kormányra, hogy változtassa meg a megszállt területekkel kapcsolatos politikát, ez teljesen irreális. Egy átfogó tervet kellene akkor javasolnunk, hogyha erre gondolunk. Nincs, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ilyet javasoljunk, nem vagyunk olyan politikai helyzetben. Ez nem oldana meg semmit jó, hogy visszatértünk erre az ügyre. Ezt ratifikálnia, ratifikálnia kell az Európai Uniónak, ami nem azt jelenti, hogy ne kellene pozitív nyomást gyakorolni az izraeli kormányra. De más eszközöket kell felhasználni, hogyha az a megállapodást leállítjuk, akkor Izrael ellenfeleinek a malmára hajtjuk a vizet, de nem oldjuk meg a problémát. A probléma létezik, de nem ez a megoldás módja. Köszönöm szépen, Hamcsons Gue frakció. Elnök úr, nagyon röviden szólok hozzá. Azt hiszem, hogy elvi kérdést kell itt megoldanunk. Politikai koherens megoldást kell találnunk, és meg kell várnunk az AFET szakbizottság véleményét. Egyetértek más képviselők véleményével e tekintetben. Van azonban még egy aspektus, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. Gázában, vagy akár Cisjordániában, ha az ember ott járt, és a víz problematikáját megértettük, akkor világos, amikor az Európai Unió a technikai aspektusokról beszél, a gyógyszeriparral kapcsolatban, ez nagyon sok ember életét Izraelben konkrétan érinti, és a palesztin területeken is. Ezt nem szabad szem elől tévesztenünk, ezért úgy hiszem, hogy nagyon szigorúan fel kell, nagyon szigorúan politikai keretben kell feltenni ezt a kérdést. Ez nem csak technikai kérdés. Minden technikai ügy, ami felmerül egy ilyen kényes kérdésben a közelkeleten, mindig egyben politika is. Elnök a biztos úré a szó, hogy válaszoljon a kérdésekre, megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az a válasz, amit technikailag próbáltam megadni, az kétségtelen. A Kastlet művelet után az EU tagországok 2009-ben azt javasolták, hogy a jellegi akcióterv maradjon a referencia dokumentum az akcióink számára, idézőjel vége, és ennél a megközelítésnél maradtunk, és bilaterális kapcsolatainkat így alakítottuk, beleértve az AKA projektet is. Azt hiszem, ehhez semmilyen kétség nem fér. De nem csak technikai problémáról van szó, politikai ítélet kérdése is. Ezt a politikai ítéletet a parlament bölcsességére bízom. Elnök, előadóként nekem kell lezárnom ezt a vitát. El kell mondanom, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy bármi konzisztencia lenne az EU izraeli külpolitikája és kereskedelmi politikája között. Itt megnyílik egy 500 milliós piac, egy nagyon versenyképes izraeli ipar előtt. Erről van szó. Gazdaságilag nagyon nagy előrelépés Izrael ebből profitálhat. Ez teljesen világos. Ez üzenetet küld Izraelnek, és a szomszédságnak, a palesztinoknak és a szomszédos országoknak, hogy elítéljük az izraeli helyzetet. Tudomásom szerint nem ítéljük el a gázai gazdasági elszigetelést, a településekkel kapcsolatos izraeli politikát, illetve kellett Izrael megszáll, Jeruzsálem megszállását, stb. A mozgásszabadság korlátozását, a palesztinok jogát arra, hogy saját területeken éljenek. A problémám az, hogy legyünk-e konzisztensek a két politikában. Kereskedelmi politika és külpolitika, mindkettő az EU-é. Ezért kért kértem a biztos urat, hogy mondja el véleményt, megvérjük az AFET szakbizottság véleményét. Természetesen saját döntést fogunk hozni ezek után. Ex officio előadó vagyok, a szakbizottság fog dönteni. Ez a vélemény, ezt mondtam le, ezzel le is zárom a vitát. Could you tell me where elmondaná, hogy ö, mikor tervezi ezt a plenáris elé Ügyrendi kérdés. Politikai vagy technikai kérdés. Tudna informálna? informálni, mikor tervezi a plenárison a szavazást? Linda, and the voting plenary is... Júniusra van betervezve a szavazás a plenárison. A mikrofont az elnök kikapcsolta. Let's move to item 14. Lássuk a 14. Eh, pontot. EU és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapur és Új-Zéland közötti hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás. Ez az első eszmecserek a biztossal. David Martin az előadónk holnap műhely munka lesz. Ugyanerről a kérdésről azt javasolnám, hogy a ö, lényegi ö, vitát hagyjuk holnapra, és szorítkozzunk ma az eljárási aspektusokra. Ez nem kötelező, lehet másként is dönteni, de megadom a szót, ha szabad, elnök úr, elnézést, hogy Tíz percünk van, ha jól értettem a vitára. A tolmácsok még tíz percig lesznek itt. 20-25 percünk van összesen. Úgy gondolom, hogy olyan bonyolult témáról van szó, hogy elképzelhetetlen, hogy mindannyian elmondjuk a véleményünket, akár 20 perc alatt, és felelős választ kapjunk a biztos úrtól. Az a javaslatom, hogy vagy ne tíz, hanem sok percre hosszabbítsuk meg a mai ülésünket, vagy pedig a holnapi ülésre vigyük át a témát. 20 perc nem elég ilyen bonyolult kérdésre. A koordinátorokat hallgassuk meg. Gyors eh, kör, elnök úr. Azt hiszem késő van, de használjuk ki az időt. Hogyha nem jutunk a végére, akkor abba hagyjuk, eh, és folytatjuk holnap eh, az előadó kapjon szót, hiszen jelen van. És a biztos úr is. Akkor a biztos úr kap szót, hogy mutassa be ezt a témát. Öné a szó, biztos úr. Köszönöm. Elmondanám akkor most, de megígérem, hogy holnap is részt veszek a magán az eszmecserén. vagy bármikor is kerüljön sor erre a vitára, így vagy úgy szabadán teszem magam. Hogyha újságot olvasnak, vagy internetet néznek, akkor azt gondolhatnák, hogy a kalózkodás elleni, hamisítás elleni törvény ö, tulajdonképpen a demokrácia vége. Például tegnap este Tbilisi-ben négy óra alatt 179 e-mailt kaptam. Magam is követem ezt a vitát, és eljutottak hozzám azok a hangok, amelyek az akta miatt az utcára vitték az embereket. Európában és máshol. Van, akik azt mondják, hogy egymillióan nem tévedhetnek. De e kérdésben politikusként a mi felelősségünk, hogy bizonyos félreértéseket tisztázzunk, és ne álljunk mi is a tömeg soraiba. Tények alapján tudunk érdemi párbeszédet folytatni azokkal, akik aggódnak, és komolyan aggódnak. Egyesek, eh, ezek az aggodalmak azt kell, hogy mondjam, hogy alaptalanok, Üzenetem egyértelmű, az akta nem a szabadság jogokat védi, hanem az emberek megélhetését. Nem 1984-ről beszélünk, 2012-t írunk, az akta, nem a nagy testvért eh, szüleménye, gazdasági problémáinkat kívánja megoldani. And beyond. And in 2000... 2012-ben komoly gazdasági problémát okoz a hamisítás, amit meg kell oldanunk. Az akta pedig a megoldás részét képezi, nem a problémáit. Azért, mert Európa jövője attól függ, hogy az új világgazdaságban meg tudjuk-e találni a helyünket. A kreativitás, az innováció a legfontosabb legerős, legfontosabb erősségünk. A munkahelyteremtés itt várható, és a szerzői jogokat éppen ezért a szerzői jogoknak érvényt kell szerezni. Például okostelefonja már mindenkinek van. Önöknek is egy Nokia okostelefon, hogy egy példát uh, hozzak, amit Brüsszelben veszek, valószínűleg Kínában készült. De a történet itt, mér, itt még nem ér véget. A termékértékének 50 százalékát a mérnökök, tervezők hozzák létre Európában. Nokia ebből úgy tud bevételhez jutni, hogy védjegyét és szabadalmi oltalmát garantálják. Hogyha ezt bárki le tudja másolni, akkor a Nokia pénzt veszít, az emberek a Nokia-nál dolgozók állásukat veszítik el. Apple Comprehensive System. Ennek tudatában a szellemi tulajdonjogok védelmére új rendszert hoztunk létre, milyen jogokat és hogyan lehet védeni, úgy döntöttünk, hogy az emberi, az emberek adatvédelmi és szólás szabadsági jogát az internet szolgáltatókkal szemben is megvédjük. Az Európai Bíróság garantálja ezeket a jogokat. Ebben a hónapban egy az internet forgalom figyelemek követése témájában hozott kulcsfontosságú döntésével ezt újra megerősítette. Ugyanakkor az európai határokon kell, túl kell, hogy terjedjen a szerzői jogok védelme, az akta még csak az első lépés a globális eh, kalózkodás és termék hamisítás elleni fellépésben. 200 milliárd euróról beszélünk évente ebben az ágazatban, és az akta egy olyan szerződés, ami a jogoknak kíván érvényt szerezni. Nem arról beszél, hogy mi a jogos vagy jogtalan, hanem arról szól, hogy hogyan lehet az illegális tevékenységnek gátat szabni. Alapvető elveket fektet le a nemzetközi együttműködésre vonatkozóan 38 ország között arra vonatkozóan, hogy ezeknek a jogoknak, hogy a szerzőjogoknak hogyan lehet érvényt szerezni. Az Európai Unió arra törekedett a tárgyalások során, hogy az akta az európai rendszert kövesse, a szellemi tulajdon jogok védelmére szóló 2004-es irányelvet követi, a 2003-as eh, hamisítás elleni irányelvről, a 2001-es irányelv és a 2000-es elektronikus kereskedelmi irányelv formáját követi, amelyek azt a dologi jogot fektetik le, hogy mit eh, lehet, alanyi jogot fektetik le, hogy mit lehet és mit nem eh, másolni. Európának így tehát nem kell változtatni a jelenlegi jogszabályokon ahhoz, hogy az aktának megfeleljen. Mit jelent ez? Nem változik a jogszabályi keret, a garanciák és a jogok ugyanazok maradnak, de a szellemi tulajdonjogok védelme javul világszerte. Az akta a védelmet kiterjeszti Európa határain túl, ez lesz tehát, ahogy az több, egyre több ország csatlakozik, eh, egy egyre szélesebb eh, szerzői jogvédelmi terület. Azt hiszem, hogy ez már önmagában is elég ahhoz, hogy ratifikáljuk ezt a megállapodást. Ugyanakkor igen komoly vitát váltott ez ki a közvéleményben. Tudom, hogy ezért pár szót arról is kell szólnom, hogy az akta mit nem hoz majd. Annak mindazok ellenére, amit hallottak vagy olvastak, az akta nem vezet internet Azaz, az emberek e-mailjeit, eh, vagy felcserélő tevékenységüket nem fogja figyelmel követni. A laptopokat, MP3 lejátszókat senki nem fogja a vámnál ellenőrizni, és a generikus gyógyszereket sem korlátozza. A WTO egyébként már megfelelő védelmet nyújt közegészségügyi szempontból ezen a téren. A Bízom benne, hogy önök demokratikusan választott képviselőként ugyanarra a következtetésre jutnak, mint jó magam, amely a megállapodás szövegéből indul ki vannak téves aggodalmak, félelmek, a holnapi workshopon majd erről még bővenben beszéltünk. Egy példát hadd hozzak arra, hogy milyen félreértésekről beszélünk. Rengeteget írtek az internet felhasználók adatainak védelméről. Azt állítják, hogy a magáncégek figyelemmel követik az internet felhasználókat. Ugyanakkor, hogyha elolvassák a szöveget, a megállapodás szöveget, akkor egyértelműen láthatják, hogy a szellemi tulajdon jogvédő szervezetek kérhetnek személyi adatokat az előfizetőktől, az internet szolgáltatótól, akkor, ha úgy érzik, hogy visszaéltek a szerzői tulajdonjogokkal. Képzeljünk el tehát egy olyan forgatókönyvet, amikor valóban erre ezzel valaki eh, élni kíván az egyik eh, aláíró országban. Mondjuk egy eh, honlap például egy tévés sorozathoz biztosít hozzáférést pénzért illegálisan. Ez azt jelenteni, hogy a producer kérheti az illetékes bíróságot, hogy kérje az, a websájtot hoztoló céget, hogy az személy, aki állítólag pénzt húz ebből illegálisan, nyerészkedik ezzel, függesse fel ezt, büntető vagy polgári eljáráson keresztül érhetné el ezt, úgy, ahogy eh, én is mondjuk a rendőrségnek jelenteném, hogyha valaki ellopná a pénztárcámat. A meglévő jogszabályi kereten belül történhet csak mindez. Mást is azonban értenünk kell. Az akta ezen rendelkezése még csak nem is kötelező jogilag, csak lehetőséget eh, biztosít. Természetesen a jogrendben megvan, hogy szabályozva van, hogy mely jogszabályok írják fölül. Az, hogy lehetőséget biztosít az akta erre, nem jelenti azt, hogy élnie kell ezzel. A szabályokat továbbra is mi hozzuk, az akta csak arra mutat rá, hogy az egyes aláíró országok szerint mi a legjobb bevált gyakorlat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az internet szolgáltatóktól lehessen kérni eh, jogsértő felhasználókról adatokat. Mi is így jártunk el az elektronikus kereskedelmi irányévben 12 évvel ezelőtt, a 15-ös cikk második bekezdésében mi is így nőttünk, amelyet a tagállamok kiegyensúlyozott arányos módon hajtottak végre az elmúlt években. Azért van ez így, mert az európai jogszabályok megfelelő garanciákat is biztosítanak a magán felhasználók számára. Ebben a hónapban, ahogy azt mondtam, az Európai Bíróság eh, egyik garanciával kapcsolatban egy roppant fontos ítéletben, Szaban versus Nedlak esetben eh, hozott döntésében Netlak, Facebook vagy Google eh, nem kötelezhető arra, hogy az ő hálózatán továbbadott információt figyelemmel kövesse. Az Európai Bíróság ezen döntése jó mutatja, hogy az Európai Bíróságnál jó kezekben vagyunk, erre vagy később visszatér. First like to say a word on something that... Azonban szeretnék pár szót szólni arról, hogy milyen aggodalmak vannak a megállapodás eh, mögött, amelyről nem beszélnek mindig nyíltan. Azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy mindenki ebben a teremben ismer olyas valakit, aki le töltött már a számítógépére mondjuk egy zeneszámot, vagy egy eh, filmet. Én ezt nem tudom igazán eh, elítélni, főként a fiatalok másképp látják ezt. Ugyanakkor erkölcsi különbség számomra nincs, ha valaki fizikai valójában elveszi, ami másé, ami nem az övé, vagy ez digitálisan az illegális fájlcsere, pénzt jelent, pénzt veszel a társadalom legkreatívabb tagjaitól. Maybe some of you in the back of your minds are talán vannak, akik aggódnak, hogy ezek az ismerősök büntet, ezeket megbüntetik majd, vagy börtönbe kerülnek, de a jogszabályok egyértelműen fogalmaznak, hiszen ha valaki ellop egy almát, azt is be lehet lejelenteni a rendőrségnél. Mégis büntetnek nem számít, hiszen csak kereskedelmi méretekben folytatott bűncselekmények esetében eh, indulhat büntető eljárás. Ugyanúgy azok, akik óriási méretekben eh, terítenek ilyen filmeket, tenéket pénzért, azok kerülhetnek bajba, eh, nem az az egyedi felhasználó, aki letölt egy számot vagy filmet. Így tehát, akik aggódnak, Megnyugtatom önöket, az akta nem fog kriminalizálni olyasmit, ami most nem számít bűncselekménynek. Fiatalok ezreit nem fogják emiatt a bíróság elé vinni. Mielőtt befejezem, van, akik azt hetják, hogy nem demokratikus az akta. Előbb is szólnom kell semmiféle uniós vagy nemzeti hatáskört eh, nem viszünk valamilyen furcsa nemzetközi, nem elszámoltatható bizottsághoz át hiszen ennek a tagjai kormányok, az Európai Unió tagállamának kormányokból állnak fel. To pass through the full ratification process under the EU. Teljes ratifikációs folyamaton végig kell menni. Ez azt jelenti, hogy önök és az tagállami parlamentek is demokratikusan részt eh, vesznek ebben a folyamatban, mielőtt valaki tagjává válhat. A tárgyalási folyamat is demokratikus volt, hiszen a parlament egész végig tájékoztatásra került, talán még jobban azóta, mióta én hivatalba léptem. A hivatalba lépésemet követően mindig arra kértem a tárgyalókat, hogy minden információt adjunk meg önöknek. Azt hiszem, hogy erre sor is került. Nagyon hasznos párbeszédeket folytattam önökkel és minden dokumentumot megkaptak ahhoz, hogy az Európai Bizottság ezirányú munkáját figyelemmel követhessék. Az önök prioritásai és szempontjai ezeket figyelembe vettük. Három példát hoznék. Először is az Európai Bizottság a 2010 áprilisában nyilvánosságra hozta a tárgyalás során a szövegeket. Az alapvető jogok és a magán jellegű adatok védelmi tekintetében eh, szigorítottunk a szabályokon, rengeteg garanciát építettünk be annak érdekében, hogy az európai jogszabályok továbbra is irányadóak legyenek, például az alapvető jogok kartája. Harmadsorban a törvényesen előállított generikus gyógyszerek védelme eh, fennmarad. Az aktából kizártunk a büntető jogi fejezetből szabadalmi kérdéseket, ezek a polgárjogi fejezetbe kerültek. Az akta a Dohai nyilatkozatra is utal a közegészségügyi kapcsolatban, amely a genetikus gyógyszerek kereskedelmét szabályozza. Azt hiszem a közösen elért eredménynek mindannyian örülhetünk, önök is, és mi is. Tisztelt képviselők, óriási érdeklődést keltett az akta, egészséges dolognak tartom, hogy ilyen sok mindenki részt vesz egy ilyen nyilvános vitában, ugyanakkor a tényszerű, pontos, precíz információ hiánya csalódásra ad okot, főként azért, mert liberális demokráciák alapját, a szólásszabadságot, a demokratikus, választott intézmények jogait érinti ez. Csalódtam, mert demokratikusan választott parlament és nemzeti parlamentek szájtjait hekkerek támadták meg emiatt. Meg kell védenünk magunkat, a politikai szabadságunkat ért támadások ellen. Én liberális vagyok, és emberi jogok védője e, egész karrieremben, fiatal képviselőként a Spinelli jelentés kidolgozásában részt vettem, ahol az emberi jogok felsorolását európai szinten elvégeztük, amely alapját képezte a parlament e, alapjogi nyilatkozatának 89-ben, amely a Lisszaboni szerződés alapjogi kartájában csúcsosodott ki. Egy olyan szerződésről soha nem tárgyaltam volna, amely ezen alapvető jogokat sérteni. Ez nem lett volna rám jellemző, ezért a bizottság szövege mellett kitartok, és azt hiszem, hogy ajánlhatom az önök elfogadására. Lehet, hogy nem mindenkinek elfogadható vagy jó ez, ezért biztos társaimnak azt ajánlottam, hogy az Európai Bíróság elé terjesszük be az akta megállapodást, és az Európai Bíróság a legfontosabb, legigetőbb aggodalmak ügyében majd eloszlatja ezeket a félelmeket. Az Európai Bíróság eh, ezirányú döntése elősegítheti a demokratikus vitának a lezárását, mert ez ügyben most már lépnünk kell. Úgy tűnhet egyesek számára, hogy az akta gazdasági előnyei nem is érnek ennyit, mégis a szellemi tulajdonjogok védelme megér ennyit. Hiszen átfogó stratégiánk, gazdasági stratégiánk részeként egy ilyen gazdasági verseny által jellemzett világban, hogyha senki nem védi meg a jövőnk, mi nem védjük meg a jövőnket, akkor ezt senki nem teszi meg helyettünk. Elnök úr, képviselő hölgyek és urak, kérem gondolják át még egyszer, támogatásukra érdemes ez a megállapodás. You've got a problem. Interpreted as... Van egy kis gondunk, a tolmácsok most távoznak. Vagy felfüggesztjük most itt ezen a ponton a vitát, és holnap, vagy egy másik ülésen folytatjuk, vagy pedig angolul folytatjuk. De azt hiszem, hogy nem fair dolog, ha csak egy nyelven folytatjuk. Ennek ellenére Kérem az előadót, hogy mondja el, mit gondol erről. Nem kívánok két percben beszélni, inkább jobban szeretném, hogyha holnap beszélhetnék. Holnap reggel kilenckor a BBC interjúvol meg bennünket, a biztos urat és engem, úgyhogy 9 óra 30-kor tudunk jelen lenni. Elnök, akkor mondjuk a szavazás utára tennénk ezt a kérdést azért, hogy mindketten itt lehessenek? De Gucht úr, ön dönt, elnök úr, de 9.30-tól 12.30-ig tudok szabad lenni. Készen állok erre. Van egy-két dolgom, de azt majd elhalasztom. Akkor tízkor folytatjuk ezt a vitát a szavazás után. Rendben? Igen, köszönöm.